Good afternoon, colleagues. Um, we can begin this afternoon's agenda with the uh, point 25, which is the fight against Tisztelt kollégák, kezdjük tehát a 25. napirendi ponttal, a korrupció leküzdése, Laura Ferrer a jelentéstevő. A legutóbbi ciklus során a szervezett bűnözést, a pénzmosás kérdésével foglalkozatos intézkedéseken egy parlamenti állásfoglalás született 2013. októberében, és most a Krim bizottság munkáját szeretnénk nyomon követni, illetve a javaslatainak a megvalósítását figyeljük. A legfontosabb ágazatokban illetve megnézzük, hogy milyen legális eszközeink vannak, jogi eszközeink vannak ebben a témában való fellépésre. Most pedig megadom a szót Ferrárra jelentéstevőnek, hogy bemutassa ezt az anyagot. Tessék, önél szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is köszönetet szeretnék mondani az elnyék jelentéstevőknek a javaslatokért a korábbi ülések során az elnyékjelentéstevő ülések alkalmával. A mai alkalommal bemutatom a munkadokumentumot. A célunk uh, az, hogy bemutassuk a célkitűzéseket ebben a saját kezdeményezésű jelentésben. A szervezet bűnözésről van szó, a 2011-es jelentés, illetve a 2013-as jelentés nyomán, amelyet a Krím szakbizottságban fogadtak el. Nyilvánvalóan nem rendelkezünk ugyanazokkal a lehetőségekkel, és nem áll ugyanannyi idő rendelkezésünkre, mint a Krím speciális szakbizottságnak. Éppen ezért a cselekvési körünket némileg korlátoznunk kell, és speciális célokra kell összpontosítanunk, hogy elkerüljük hogy aztán a munkáink végén egy mindenre kiterjedő anyagot hozzunk létre, de mindenféleképpen megfelelően széles körű dokumentumot kell előállítanunk. Tehát melyek a célok, amelyeket ezzel az én jelentéssel el akarunk érni, és milyen irányba haladjanak a munkák, hogy aztán az önök részéről megkapjam a javaslatokat, kommentárokat és egyebeket. A kiinduló pontom az első probléma, hogy célzott akciókat foganatosítsunk a szervezetbűnözés és a korrupció elleni küzdelem céljából. Nos, először is itt a tudatosság hiánya merül fel, már ami a maffia jellegét illeti. A szervezet bűnözés, a korrupció elleni küzdelem nem csupán jogszabályi jellegű probléma, hanem mindenek előtt egyfajta mentalitásbeli, kulturális probléma. Azaz, hogy a polgárok, a közösség hogyan érzékeli ezt a problémát. Nincs teljes körű tudatosság a maffia jelenségével kapcsolatosan, és azzal kapcsolatosan, hogy mennyire veszélyes az a jelenség, és milyen megfélelmítő erőt gyakorolhat. Tehát az, hogy hiányzik ez a tudatosság, ez az észlelés a polgárok körében ezzel a jelenséggel szemben, hogy mennyire veszélyes, mennyire megfélemlítő erejű, a maffia. Ez ahhoz vezetett, hogy a maffia szervezetek fejlődtek, és saját belső szervezetüket is átalakították, hasonlóvá téve ezt a multik, a vállalatok szervezeteihez, kiszervezvén bizonyos tevékenységeket olyan területekre, ahol ez kedvezőbben lebonyolítható, a különböző jogszabályokat is kiaknázva az adott tagállamokban, hogy jobban tudjanak fellépni, megfelelőben működjenek, és jobban ki tudják terjeszteni tevékenységüket. Ugye hiányoznak itt a közös minimális jogszabályok a maffia jellegű bűnszervezetekkel szemben. Tehát ez egyfajta ágazati jellegű szempont, és ez ahhoz vezetett, hogy a maffia jellegű szervezetek beszűrődtek az egészséges gazdaság szervezeteibe is. Itt ugye azt láthatjuk, hogy a maffia szervezetek profitja a legális gazdaságban kerül újra hasznosításra, úgymond oda átkerül. A maffia jellegű szervezetek nemzeti területekhez kötődtek a múltban, de most már nem ez a helyzet. A maffia szervezetek, kriminális szervezetek cselekvési területe egész Európára kiterjed most már. Hát ki kell emelni, hogy milyen funkcionális kötelék van a szerzett bűnözés egységei között. Tehát a jelenségeket nem önállóan kell kezelni, hanem a munkadokumentumunk célja az, hogy ezen jelenségeket globálisan együttesen összefüggéseiben kezeljük hogy a jelenségek közötti kötelékeket világosan láthassuk. Hiszen gyakran a szervezet bűnözés különféle eszközöket használ a legális gazdaságba, a politikába való behatolásra, és így a különböző döntéseket is befolyásolja, a közkiadások produktivitását csökkenti, a beruházásokat zsugorítja, és a versenytorzulások kialakulásához is vezethet. A korrupció elleni küzdelem esetében még nincs hatékony európai válasz. Ezek a különbségek a jogszabályokban, ezek a megelőzést, illetve a jelenség leküzdését is megnehezítik. Tehát két fronton kell fellépnünk, az elnyomás, a küzdelem, illetve a megelőzés frontján egyaránt cselekednünk kell. Az elnyomás önmagában nem elegendő a leküzdés, mindenképpen megelőző intézkedésekre van szükség. Állandó monitorozásra, beavatkozásra, rendszerszerű korrupció fellépése esetén, és a nagyobb átláthatóságot is garantálni kell a közhatóságok esetében, illetve terjeszteni kell a legalitás kultúráját, mentalitását az adott területeken, hogy újra helyreállítsuk a szabályok erejét, itt utalnék arra tényre, hogy a szervezet bűnözés tevékenysége most már egyfajta normává vált, és a kivétel szinte már a legalitás nem lep meg minket a szervezet bűnözés mértéke most már európai szinten Ugyanakkor fel kell háborodnunk a szervezett bűnözés jelenségein, ezek nem csupán a gazdaságot, hanem a polgárok alapvető jogait is károsítják. Tehát egyfajta egészséges viszonyt kell létrehozni a szabály és a kivétel között. A szabály a legalitás kell, hogy legyen, a kivétel pedig a szervezett bűnözés, a korrupció jelenségei. Nos, miután a munkadokumentumban kezelem ezeket az általánosabb jellegű szempontokat, fókuszálok a különleges beavatkozási területekre, amelyeket a jelenlegi prioritások diktálnak. Három specifikus területet határoztam meg a szervezetbűnözés, amely kapcsolódik a bevándorláshoz, a szervezetbűnözés, amely kapcsolódik a környezetvédelmi kérdésekhez, és a szervezetbűnözés, amely a korrupcióhoz, illetve a források felhasználásához kapcsolódik. Ami az első szempontot illeti, vagyis a szervezet bűnözés és a környezetvédelem kapcsolata, nos itt a, ugye az emberkereskedelem, a migrációs alapok felhasználása, a közbeszerzés, a versenypályázatok, a befogadó központok működése a menedékkörök vonatkozásában, vagy a bér, munkások, a prostitúció, a rabszolga, a sorba sűjesztés jelenségei kapcsolódnak ide, nagyon széles körül ez a terület. A szervezet bűnözés beszűrődése, illetve a korrupció beszűrődése, ezek nyilvánvalóak ezeken a területeken. Valódi üzletet hoztak ezek létre. A második cselekvési terület, azaz a szervezett bűnözés és a környezetvédelem összefüggésében az ökomafia ténykedéseit kell megemlítenünk. A környezetvédelmi bűncselekmények esetében ugye itt az alapvető jogok kérdése merül fel a gazdaság, a legális gazdaság esetében, ugye itt az egészséghez, az élethez való jogokról beszélünk a szervezetbűnözés beszűrődése például a hulladék gazdálkodásba, a mérgező hulladékok gazdálkodásában ez egy jelenség, meg kell előznünk ezeket a környezetvédelmi bűncselekményeket, ugyanis a jelenlegi intézkedések elégtelennek tűnnek, sőt, akár súlyos kiadásokkal járnak az adófizetők zsebére is. Ugye itt a jogsértési mechanizmusok eredményét láthatjuk, Jelenleg egy jogsértési eljárás indul azon állammal szemben, amely nem tartja tiszteletben a környezetvédelmi európai jogszabályokat. A jogsértési eljárás azonban, ahogyan tudjuk, nem vezet a legalitás helyreállításához. Ugye itt egy szankcióról van szó, melyet az adott tagállamnak meg kell fizetnie, amiért tévesen alkalmazta vagy nem alkalmazta az európai jogszabályt. Az európai polgár számára tehát itt egy kettős kár jelentkezik, egyrészt az alapvető jogok sérülése okán, másrészt gazdasági szempontból. Harmadsorban itt van a közforrások felhasználása, a közbeszerzések jelentős részét te- teszik ki a szervezet bűnözés tevékenységeinek, gyakran korrumpálják a köztiszt- köztisztviselőket, és itt nem csupán gazdasági célokról beszélünk, mint a terület felett közötti ellenőrzés vagy a megfélemlítési hatás erősítése is ide tartoznak. Az ajánlások, amelyek szerepelnek a krím állásfoglalásban még mindig aktuálisak, sajnálatos módon azonban nem hallgatták ezeket meg. Éppen ezért olyan jogszabályi intézkedésekre van szükség, amelyek segítségével a pénzügyi áramlások nyomon követhetőek, értve az Európai Unióból érkező pénzügyi támogatásokat. Aztán, ami az ajánlásainkat illeti, amelyeket bemutathatunk ezen jelentés keretei között, szerintem ide tartozna a közérdekű bejelentők védelme, a tanúk védelme, az igazság szolgáltatásban résztvevő tanúk védelme, hiszen itt egymástól ugyan eltérő figurákról, szereplőkről van szó. Az Európai Unió minimum szabályokat kell, hogy kialakítson ezen személyek védelmére vagy akár egy európai szintű védelmi programot kell kialakítania. Aztán itt van az elkobzott javak felhasználásának kérdése. Ugye a vagyonjogi intézkedések nagyon fontosak a szervezet bűnözés elleni küzdelemben, Nos, itt egy európai politikára van szükség, amely gyümölcsöző felhasználását teszi lehetővé az elkobzott javaknak a szervezett bűnözés által elkövetett bűncselekmények esetén. Ugye itt a bevált gyakorlatok cseréjére van szükség az egyes tagállamok között, a nemzeti ügynökségek hálózat révén, illetve azon adminisztratív hatóságok között, akiknek célja ezen javak felhasználása. Itt uh, nagyon sok esetben újra fel lehet használni ezeket az elkarzott javakat különböző vállalatok révén. Ezek tehát a fő gondolatok, amelyek a munkadokumentumban megtalálhatóak, és finomítani lehet majd ezt a szerkezetet ezen irányvonalak mentén. Várom tehát az önök kommentárjait, javaslatait, hogy ezek megfelelően gazdagíthassák a jelentés szövegét. Köszönöm. Thank you very much, Laura. Um, we have uh, a number... Köszönöm. Laura, több árnyék előadó is itt van a teremben. Úgyhogy őket meghallgatjuk. Natalia a liberálisok árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Lorának ezt a beszámolót jelentéstevőként az ALDE részéről egy-két megjegyzéssel élnék. Először is hangsúlyozni kell azt, hogy nagyon is időszerű ez a mostani anyag, Tegnap este kaptam meg a, a francia verziót, de már korábban is együtt működtünk, dolgoztunk, és ez a munka nagyon is inkluzív jellegű volt, ezért azt mondhatjuk, hogy a különböző árnyékjelentéstevőkkel már bizony nagy előrelépéseket tettünk, és ez, ez kiváló kiinduló pont ezen fontos kérdésben. Ami pedig a jelentés célkitűzését illeti, ezt is nagyon fontosnak tartom, és köszönöm Lorától, hogy ezt az akaratot valóban formába öntötte. És jelezte, hogy a prioritásokra szeretne összpontosítani itt a jelentésben. Ne feledjük el, hogy az előző Krém bizottság 2013-ban a Kolinó jelentést elfogadta a munkát követően, és Szonya Alfano vezette akkor ezt az ülést. Megszülettek, volt egy másik anyag is ebben a témában, illetve más eszközök, de akkor ahogyan most Lora is elmondta, megkérdőjeleződött az, hogy, hogy ez a munka hogyan folytatódott, hiszen a, ennek a, a nagy része nem vezetett sehová, és nagyon fontos, hogy bizonyos területekre összpontosítsunk, prioritásokat állítsunk föl, és így azt kérjük, hogy a bizottság, illetve a tagállamok a legfontosabb elemek esetében valóban reagáljanak. Támogatom tehát Lora stratégiáját, amely abból áll, hogy ne készítsünk karácsonyfát, amely ugyan nagyon kívánatos, különösen az évnek ebben az időszakában, de nem vezet sehova az ilyen jellegű jelentések kapcsán. Aztán nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani Lorának azért is, hogy rámutatott arra, mennyire fontos a különböző nemzeti jogszabályok közötti különbségekre rávilágítani. Természetesen ez nagyon kemény dió, hosszú, rögös út, Tehát az eszközök nemzeti jogszabályokba való átültetése bizony egy nehéz feladat, és erre, erre is kitért a jelentésben. Ezen kívül három nagyon fontos terület van a munkadokumentumban. Egyrészt a migráció és a a bűncselekmények kapcsolata, a bűncselekmények, illetve a környezetvédelem kapcsolata, valamint a korrupció és a közpénzek felhasználása. Tehát ez a három terület, amelyet prioritásként kezel, ezen kívül nagyon fontos a figyelmeztető jelzés, erre is oda kell figyelni. Egy védelmi program jön létre európai szinten, és nagyon fontos, hogy ezen a területen is megvalósítsuk a célkitűzéseinket. Mindemellett, bár foglalkozhatunk majd még ezzel a munka során, mégis szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontosak az adóügyi kérdések, valamint az adóparadicsomok, az adócsalás, illetve a pénzmosás kérdése is. Ezeket is mind, ezek is mind benne vannak a jelentésbe. Ezen kívül ott van a szervezet bűnözés, tudjuk, hogy nem ismer határokat, ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy felvegyük ezzel a harcot, ne húzunk határokat, hanem valóban egy európai választ adjunk, európai eszközöket használjunk, transnacionális eszközöket, csak ezekkel ért, érhetünk el sikereket. Nem tudom pontosan idézni a statisztikát, de itt csillagászati összegök, összegekről van szó, tehát nagyon, nagyon jól látjuk, hogy mintegy 110 milliárd euróról beszélünk évente, amely elvész a szervezett bűnözés miatt, tehát valóban egy európai közös választ kell találnunk. Zárásképpen Azt hiszem, hogy nagyon fontos az Európai ö, Bíróság államügyészség létrehozása. Erről már nagyon régóta beszélünk, valóban itt is konkrét lépéseket kell tenni. Az államügyészséggel kapcsolatos vita mintegy örökkévalónak tűnik, ugyanígy a terrorizmus, egy olyan, terrorizmus is egy olyan terület, ahol, ahol gyorsan lépnünk kell, még a legeurópaibbak is hátat folytanak Európának, hogyha nem tudunk előrelépni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, több árnyék előadó is szót kért, illetve egyéb kollégák is rajta vannak a hozzászólók listáján. Jótova kolléga következik először, parancsoljon. Azt de Laura Köszönöm. Elnök úr, először is gratulálok Laurának a kiváló munkához, és azt hiszem, hogy minden részletre kiterjed. Nagyon átfogó, amit elkészített. Néhány nappal ezelőtt ültünk össze az árnyékelőadókkal előadókkal és az előadóval természetesen, és úgy döntöttünk, hogy először legyen egy bevezető, amely az a prioritásokat sorolja fel, és utána pedig ajánlásokat is megfogalmaz. Én tulajdonképpen megkönnyebbültem a feladatomat látván, mert a Krim bizottságnak tagja voltam, és ott is nagyon sokat dolgoztunk. Őszintén azt kívánom, hogy ez a közös jelentés sokkal sikeresebb legyen, mint a Jakolino jelentés, amit a Krim bizottságban, ami a Krim bizottságban készült. Nem azért mondtam, mert a Jakolino jelentés rossz lett volna, hanem a helyzet volt nehéz, és, és szerény eredményeket lehetett csak elérni. Tulajdonképpen 120 konkrét, specifikus ajánlásról van szó, amelyek közül nagyon keveset hajtottak végre. Tehát ezért mondom, hogy azt kívánom, hogy ez a jelentés az Európai Bizottság figyelmének középpontjába kerüljön, amikor is kezdeményezési javaslatokat, jogalkotási kezdeményezési javaslatokat tesznek le az asztalra. Az Európai Bizottság most készít egy anyagot a tagállami korrupcióval kapcsolatban. Tényfeltáró jelentésre is szükség van, és szükség van egy szakasz, amely azokat a rendelkezéseket sorolja fel, amelyeket végre kell hajtani meg kell valósítani. Én remélem, hogy ez a jelentés is, a Ferrara jelentés is kitér majd erre. Én szerintem ehhez a jelentéshez is csatolhatnánk még mellékleteket, tehát például az érdekütközés kezelése, illetve az illegálisan megszerzett javakkal való bánásmód. Sok tagállamban foglalkoznak ezzel. A bűnözők ugyanis kihasználják az összes lehetőséget. Az Európai Főügyész Hivatalának ügyét is valahogy elő kellene mozdítanunk, úgy tűnik a tanácsban ez elakadt, és most valahogy zsákutcába jutottunk. Nem kellene alábecsülni egyébként ezt. Mindenkinek megvan a saját feladata, de itt lenne az ideje egy szövegnek az európai ügyességről. Aztán pedig egy pillanatra térjünk ki az adóparadicsomokra. Tudjuk ugye, hogy megvan a ezzel foglalkozó külön bizottság, a TAXE bizottság, és hogy elfogadtak már egy jelentést. Lehet, hogy létrejön egy második ugyanilyen bizottság, de ettől még az adóparadicsomok nem maradjanak ki ebből a jelentésből most. És végül, de nem utolsó sorban az európai alapok, az európai humanitárius segítségnyújtás a harmadik országokba, és az ottani korrupció, ez is egy olyan dolog, amit nem hagyhatunk ki. Egyre több információt kapunk a témában, és idő, az idő haladtával tovább fogunk dolgozni. Nagyon fontos ez a munka és ez a jelentés, és őszintén hiszem, hogy a bizottság nagyobb figyelmet fog szentelni ennek a témának, hogyha ezt megtesszük. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Ferrer asszonynak a munkájáért, és azért, hogy valamennyi elnyékjelentést tevőt bevonja a jelentés elkészítésébe. Azt hiszem, hogy világosabban lehetne jelezni, hogy hogyan veszítettük el a küzdelmet a korrupció ellen Európában. Talán néhány példával meg lehetne világítani, hogy a multinacionálisokon belül uralkodó korrupció hogyan változtatta meg a világot. Ugye kiszervezték gyakran a maffia egyes tevékenységeit. Nem tudom, hogy ismerik-e a Siemens ehhez kapcsolódó sztoriát. Számos korrupciós eset volt ennél a multivállalatnál. Jelenleg a kínai ügy kapcsán jelezték, hogy a Siemens a szokásos árai alatt jóval kínai közvetítők révén értékesít, és az azt jelenti, hogy ezek a kereskedelmi tranzakciók egyszerűen kikerülnek az európai igazságszolgáltatás hatásköre alól, hiszen úgy tűnik, hogy minden rendben van az elszámolási könyvekben. Azt hiszem, hogy nagyon régen küzdünk már ezen jelenségek ellen, és nagyon kevés eredményt értünk el a multinacionálisokkal kapcsolatosan. A korrupció megakadályozza a béke megteremtését, ahogyan ezt láthattuk Afganisztánban, vagy a humanitárius segítségnyújtást, ahol ugye ezt eltérítették Dubáj felé. Ez egyfajta fekete lyuk, amely nem működik együtt annak érdekében, hogy ezen forrásokat vissza lehessen szerezni. Noha számos nemzetközi együttműködésre vonatkozó kérelem van velük szemben. Nos, itt számos megállapodás, egyezmény létezik ezen a területen, amelyek persze fontosak. Itt van például az ENSZ korrupció ellenes egyezménye, de ez sem akadályozta meg a multinacionális vállalatokat, hogy alkalmazkodjanak a helyzethez. Ugyanilyen erőfeszítéseket kell fordítani a végrehajtásra, és ehhez forrásokra van szükség. És itt van a probléma. Olaszország a parlamenti mafia ellenes szakbizottságban, amely több mint 50 éve létezik, Nos, ez a szakbizottság semmit nem változtatott a maffiával kapcsolatos történéseken Olaszországban. Azt javaslom Laurának, hogy alakítson ki egy táblázatot az egyes összegek feltüntetésével, amelyet a tagállamok az igazságszolgáltatásra szántak a GDP-ük arányában, hogy megmutassa, hogy az erőfeszítések, illetve maguk a szavak, azok nem tehát nem adják meg a megfelelő forrásokat ahhoz képest, amit szavakban ígérnek. Aztán az előttem szóló árnyékjelentéstevő rosszul értelmezte azt, amit Laura Ferrera a migráció és a bűnözés összefüggéseivel kapcsolatban írt. Nem azt írta, hogy a migráció korrupciót generál, hanem azt, hogy a migránsok áldozatai a maffiának, amely tehát itt mindenféleképpen elővigyázatosságra van szükség, mert egyes esetekben az emberekben rossz érzések alakulhatnak ki ilyen megjegyzések kapcsán. Aztán itt van a közérdekű bejelentések és a vészjelzés, illetve a közérdekű bejelentők védelme. Jól tudjuk, hogy a bizottság világosan kijelentette, hogy a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozó minimál szabályokat nem óhatja bevezetni. Hogyha ez nem történik meg, akkor a közérdekű bejelentők sem gyakorolhatják tevékenységüket. Aztán van egy másik dolog, hogyha tehát az igazságszolgáltatás elkobozza ezeket a javakat a veszélyes bűnözőktől vagy bűnszervezetektől, akkor nem nagyon akarják ezeket a javakat megvásárolni, hiszen az emberek félnek az ilyenfajta javak értéke, megvásárlásától, tehát lehetséges, hogy egy mezőgazdasági termőterület volt a maffia tulajdonában, és ha valaki ezt megvásárolná, akkor problémákkal a szembe. Más módokat kell tehát találni ez a javak hasznosítására, ugyanis, hogyha befagyasztjuk a javakat, akkor a megőrzésük is rendkívül költséges. Például egy repülőgép megőrzése, amely például kábítószer szállításra szolgált, ez rengeteg sokba kerül elkobozni és megőrizni például egy hajót, úgy szintén nagyon költséges. Itt tehát lenne lehetőség javításra, már ami ezen javak értékesítését illeti, még az eljárások során, mert Olaszországban, ahogyan Franciaországban is mindenki tudja, hogy akár tíz évig is elhúzódhatnak az ilyen eljárások, tehát egy repülőgép tíz évig való megőrzésének nem sok értelme van. Tehát itt az elkobzott javak hasznosításra bonyolult, ugyanis itt ezeket vissza kell szolgáltatni, hogyha az adott személyeket nem ítélik el. Aztán itt van a környezetvédelmi bűnözés kérdésköre, és az a paradox helyzet áll elő, hogy a tagállamokat elítélik, mert nem alkalmazzák a hulladékgazdálkodási szabályozásokat, tehát a polgároknak kétszer kell fizetniük, egyrésztről a hegyek miatt, és aztán itt megint csak a maffia ö, szállítja ezeket az ipari hulladékokat, például a gyógyszeripari multik hulladékait, amelyek nem kezelik megfelelően ezeket a hulladékokat. Tehát itt a felelősségre kell helyezni a hangsúlyt azok esetében, akik ezen hulladékokat előállítják, termelik. És meg kell nézni itt az egészségügyi kihatásokat is. Tudjuk, hogy az a lakosság, amely ezen hulladékhegyek köz, közelében él, nos ott sokkal nagyobb a halandóság ráta, mint más területeken. Mhm, köszönetet mondok tehát a jelentéstevőnknek munkájáért, és azt remélem, hogy ez egy újító jellegű munka lesz, és a valós felelősökre fókuszál. Tehát itt a politikai szándék hiánya és a végrehajtás hiánya merül fel. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Meg kellett volna említenem azt is, azt is hogy Zsoli asszony a zöldek előadója volt, és mellettem pedig a szocialista frakció előadója ült, és a kollégáknak szeretném még azt is elmondani, hogy az időbeosztásunkat próbálom tartani. Ahhoz képest, ami ma délelőtt történt, jobb lenne egy picit jobban követni a napi rendünket, és kérem a kollégákat, hogy tartsák a hozzászólási időt. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Hát természetesen ez egy rendkívül fontos kérdés. A korrupció elleni küzdelem mindenki számára prioritás, az Európai Unió számára is, ez nyilvánvaló a korrupció azonban nem minden Európai Uniós tagállamban ugyanolyan módon jelenik meg, ezt Ferrara asszony már elmondta. Vannak hasonlóságok, viszont vannak specifikus egyedi jellegek, és ez a jelentés nem ragadhat le annál, hogy az olasz valóságot írja le, hogyha valóban az egész EU-val akarunk foglalkozni, és politikai eszközt szeretnénk megteremteni, az egész Európai Unió számára választ kell adni, tehát azzal is foglalkozni kell, hogy mi történik más országokban, Olaszországon kívül. Szeretnék egy példát mondani talán erre a felvetésre. Tehát mondjuk a megszorító intézkedéseket hozom fel. Hogyha ez egy valódi közös nevező, ugye mondjuk mindenki egyetért, akkor a korrupció elleni hadjáratot, vagy a harcot politikai célra nevezzük ki, az egy dolog. Én portugál vagyok, és tudjuk, hogy a hazámban nagyon szigorú megszorítási programot hajtottak végre 2011-től kezdve, és tulajdonképpen ennek az lett az eredménye, hogy 2014-ig nagyon szenvedett az ország, és más országok példáját is lehetne még említeni. De a költségvetési megszorító politika mindenütt másképpen jelenik meg, és másképpen kapcsolódhat a korrupcióhoz. És jó lenne, hogyha ezt a jelentést nem politikai felhangúvá alakítanánk. Még egyszer megismétlem, hogy persze, igen, a megszorító intézkedések bizonyos emberek szerint elkerülhetetlenek voltak egyes tagállamok esetében, akik nem tudták finanszírozni a hatalmas államadóságukat már a piacról, de hát azért a megszorító intézkedések nagyon sok mindenhez vezethetnek, és sok mindent lehet velük papíron megmagyarázni. De nem kellene nagyon politizálni ezt a kérdést, hanem a gyakorlati szempontokra kellene odafigyelni, az igazságszolgáltatási és így tovább egyéb szempontokra. Persze vannak, mondom még egyszer, olyan különleges aspektusok, amelyek egy tagállamra jellemzőek és egy másikra nem, vannak hasonlóságok is. A valóságtól ne térjünk el, hiszen megvan a valóság, a tagállamokban, és lehet, hogy ez a valóság különbözik az egyik országban, a másik országban tapasztalható helyzettől. Ezzel vessünk számot. Aztán vannak még olyan aspektusok és olyan kérdések, amelyek nemrégiben merültek fel, például a whistleblowerek esete, az informátorok esete, és így tovább. Hát ez is egy kicsit nehéz, hogyha figyelembe vesszük a különböző frakciók politikailag érzékeny pontjait, akkor nagyon nehéz lesz egy ilyen szempontot is beépíteni a jelentésben. De hát hogyha a különböző jogok mondjuk összeütközésbe kerülnének egymással, akkor azzal is foglalkozni kell, tehát például mi van akkor, hogyha államtitokról van szó, és így tovább talán lehetne egyfajta miről beszélni, amelyet a bejelentőknek biztosítunk, és így tovább, de nem biztos, hogy ilyen esetekben mindig a legmagasabb védelmet biztosítjuk. Aztán a zöldek képviselője beszélt az Európai Ügyészi Hivatalról, illetve arról, hogy ez elakadt, és a Lisszaboni szerződés után, életbe lépése után voltak előre lépések, de a büntetőügyi eljárás és vizsgálat esetében nem. A tagállamok jogrendszeri viszont különböző, hogyha a vizsgálatokat, a vizsgálatok hatékonyságát kívánjuk növelni, és a, az együttműködést javítani, tehát például képzeljük el, hogy egy bűncselekmény esetében vizsgálat folyik egy adott tagállamban, akkor a tisztviselők hadd forduljanak egy másik tagállamhoz, ha mondjuk ott vannak bizonyítékok, amelyek elérhetők, és akkor így az egyik tagállam szolgálata segíthet a másiknak de már ez is néha nehézségekbe ütközik. Az árnyék előadók együttműködésének hála azért nagyon jó munkát végeztünk. Én remélem, hogy a jövőben egyelőbben fogják a hozzászólási időt kiosztani. Elnök, több mint öt percet beszélt, uram, és mindenkinek mindenkinek három percet szabtam ki. Ön pedig több mint öt percet beszélt. A képviselő úr vissza kiabál a mikrofonba, az elnök azt mondja, hogy én nagyon tisztességesen és fair módon osztom fel a hozzászólási időt. Hagytam önt öt percig beszélni, sőt több mint öt percig beszélni, több időnk nincs. A kalapácsot csak akkor használom, hogyha már nagyon-nagyon vészes. Ha csak egy ilyen kis mozdulatot látnak, akkor ez az udvarias figyelmeztetés. Egyébként egy icipicit halkan kopogok, minden szakbizottsági tag ismeri ezt a jelzést. Kérem, hogy tartsak ezt tiszteletbe, és hogy ne tegyenek mikrofonon kívüli megjegyzéseket. A következő árnyék előadó Juanon nagyon jól, nagyon fegyelmezett, és De Jong úr, tudom, hogy minden határidőt betart. Köszönöm szépen, elnök úr, én valóban be fogom tartani az időt. Az első megjegyzésem az pontosan az lenne, hogy én is a Krim szakbizottság tagja voltam, és megpróbáltuk elkerülni azt, hogy egy karácsonyfát készítsünk, de hát aztán a végén mégiscsak karácsonyfa lett belőle. Olyan óriási volt ez az egész, nagyon könnyű a többi intézménynek aztán válogatni, szemezgetnek az ajánlásokból, hogy mi tetszik nekik és mi nem. Én remélem, hogy ez a jelentés meg fogja erősíteni azt a szöveget, amit már egyszer elfogadtunk, és utána pedig arra korlátozza magát az előadó, hogy új gondolatokat fogalmazzon meg az én fejemben három téma fogalmazódik meg, ami szerintem fontos. Az egyik a nemzetközi együttműködés, mert itt biztos, hogy van hiányosság a bizottság oldalán. A bizottság a Grekóban nem elég aktív, tehát az, Euró- az Európa Tanács terrorizmus ellenes csoportjában. Kérik állandóan a bizottságot, hogy jelentsen, számoljon be, az OECD-ről sem hallok eleget, pedig az OECD is nagyon fontos szerepet játszik a küzdelemben, tehát ne csak az EU-n belüli intézkedésekre figyeljünk oda, hanem az EU és egyéb nemzetközi szervezetek közötti együttműködésre is. A lényegi témám a közpénzek felhasználása, és nagyon örülök annak, hogy ez szerepel a jelentésben, ami szerepelt az anyagban, és itt a közbeszerzésre szeretném felhívni a figyelmet. Tudjuk, hogy az Európai Számvevőszék több súlyos hibára hívja fel a figyelmet állandóan, és én bennem mindig felmerül a kérdés, hogy itt most tényleg csak egy hibáról van szó, több információt szeretnék kapni ezzel kapcsolatban. Végül pedig a harmadik dolog a megelőzés, ami nagyon fontos, és itt rengeteg mindent lehet elmondani. Az egyik például az oknyomozó újságírás. Nem csak arról van szó, hogy nincs elegendő finanszírozási forrás, az oknyomozó újságírást támogatandó, hanem a megfélemlítés is egyre erősödik. Megfélemlítik ezeket az embereket, az információk nyújtói, a whistleblowerek nem kapnak megfelelő támogatást. Én nagyon örülnék valami fajta európai jogszabálynak ezen a téren a tagállamok számára, mert szerintem igenis vannak olyan szövegek, amelyek már ezt tükrözik, tehát ezeket meg lehetne találni. Vannak egyébként mások is, például a pénzmosással kapcsolatban, a szargentini jelentés, még a kedvezményezeti tulajdonosi átláthatóságról is szólt. Tehát ezt ott megerősítették, és az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy meg kell előzni a szervezetbűnözést és a korrupciót, illetve a közöttük levő kapcsolatot valamint a kereskedelmi titkokra oda kell figyelni, mert ezek tulajdonképpen alááshatják a visszadóerek jogait, hogyha egy adott cégen belüli gyakorlatról kívánnak beszámolni. És aztán pedig az egyszemélyes, korlátozott felelősségű társaságokra vonatkozó bizottsági javaslatot is szerettem volna itt megemlíteni, mert itt postafiók cégeket lehetne létrehozni mindenfajta ellenőrzés nélkül. Hát legyen az EU jogszabályokon belül is következetesség. Köszönöm, elnök úr. Szilvi. Köszönöm. Szilvi következik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte mich auch nur... Köszönöm, elnök úr. Csak röviden szólnék először is. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, hogy a súlypontokra összpontosított. Ezt nagyon jónak tartom kiinduló alapként a közös munkához. Az egyetlen dolog, amit szeretnék felvetni, ez a, az elkobzott vagy zárolt javak szociális felhasználása. A jelentéstevőt azt írja, hogy egy európai hálózatot kell létrehozni, tehát a nemzeti hatóságok hálózatát arra célra, hogy ezen elkobzott javakat kezelni, illetve felhasználni lehessen nem vagyok annyira biztos abban, hogy valamennyi tagállamban léteznek már olyan jellegű ügynökségek, amelyek ezért felelősek. Ha ez így van, akkor rendben van, ha pedig nem, akkor a tagállamokhoz kellene fordulnunk azzal a felhívással, hogy adott esetben hozzanak létre ilyen ügynökségeket. Másodszorban azt mondanám el, hogy az sem világos számomra, hogy honnan is tudna mindez működni. Ezen a területen van egy dolog, amit nagyon fontosnak tartok, hogy szociális célokra ö, folyassuk vissza ezeket a forrásokat, és egy mechanizmust kell létrehoznunk, ami valóban kivitelezhető, működtethető. Kérésem a jelentéstevőhöz, hogy ezen a területen egy kicsit mélyítse még el a gondolatait. Köszönöm. This is Mario Lauriston, please. Köszönöm szépen, Mario Lauriston következik. Köszönöm szépen. Én is támogatom azt, amit Döjong úrtól hallottunk. A média, média szabadság, illetve az oknyomozó újságírás témájában. Amikor megnéztük a médiaszabadsági indexet a különböző országok esetében, akkor látható, hogy a médiaszabadság és a korrupciótól való szabadság bizony kapcsolódik egymáshoz. Fontos tehát a média szabadság védelme, és több forrást kellene biztosítani a minőségi média számára. Aztán meg kell néznünk a digitalizációt is, hiszen a digitális unió, illetve a digitális szolgáltatások az átláthatóságot biztosítják. Észtország tapasztalataiból kiindulva azt látjuk, hogy az interneten kapjuk az adó jelentések 95%-át, tehát elektronikusan kell bejelenteniük a, a cégeknek a hatóságok felé, hogyha 1000 eurónál nagyobb bevételük van. Tehát szerintem nagyon fontos az átláthatóság és az ellenőrzés. Ezen kívül pedig a bizalom kultúrája, hogyha megnézzük a korrupciós indexet, illetve a többi mutatót, akkor láthatjuk, hogy a bizalom szintje, a rendőrségbe vetett bizalom, a közintézményekbe vetett bizalom, minél magasabb ez, annál alacsonyabb a korrupció. Aztán az adatok közértétele, a közbeszerzés átláthatósága, a kedvezményezettek listájának közététele, tehát hogy kik kapnak támogatást Európai Uniós forrásokból, ezek mind rendkívül fontosak. Köszönöm. Elnök, Fernando, megadom a szót, de nagyon röviden kérlek. Nem szeretném kihagyni a lehetőséget, hogy konstruktív legyek. Up the works of the Krim. Különösen a Krim eh, jelentés kapcsán, amely a szervezet bűnözéssel foglalkozik Európa szerte. hangsúlyozni szeretném, hogy nem szabad alábecsülni a határon átnyúló trans-európai tájékoztatást, oktatást, amely fellép a szervezet bűnözés ellen. A korrupció hozzájárul a szervezet bűnözéshez, és nem szabad túlbecsülnünk, nem szabad alábecsülnünk. In most cases, press. a média súlyát, hiszen ne feledjük azonban, hogy maga a média is korrupt lehet, legalább annyira, mint maga a politikai rendszer. Az oktatás fontosságát kell hangsúlyoznunk, így megelőzhetjük a korrupciót a legalacsonyabb szintről kiindulva. Ez pedig egy reménysugár, reménysugár arra vonatkozóan, hogy a korrupt gyakorlatok ellenében egy új ö, megközelítést tudunk érvényesíteni, és valóban átfogóan felléphetünk a szervezet bűnözés ellen. Alulról felfelé törekvő megközelítésre van szükség, illetve a politikai intézményektől felülről lefelé is kell, hogy induljon egy ilyen megközelítés, és a két irány majd összeér. A jelentés végleges vázlatában ezeket is szeretném érvényesíteni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Bizony nagyon szalad az idő, mégis nagyon röviden megadom a szót a bizottságnak. Yes, good afternoon. Thank you very Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Laura Ferrárának köszönettel tartozom, kiváló munka dokumentumot készített, nagy figyelemmel hallgattuk a különböző felszólalósákat, felszólalásokat. Egy-két rövid megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Nem szeretnék mindegyikre reagálni, mert akkor túlságosan sok időt venne ez igénybe. A korrupció és a szervezett bűnözés kapcsolatát üdvözlöm. Valóban ezzel egy külön egység foglalkozik, és nagyon fontos, hogy a két elemet összekapcsoljuk. Ezen kívül nagyon értékelem azt is, hogy ezt összekapcsolják a, a legális gazdaság infiltrációjával, valamint nem, eleg, nem elég a jogszabály, ezt ki kell, hogy egészítse a teljes körű megvalósítás és egyéb intézkedések is. Aztán, ami a jogszabályokat illeti, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez a terület még mindig úgynevezett harmadik pilléri terület, ez pedig azt jelenti, hogy szinte nem reális azt gondolni, hogy Európa uniós szabályokat tudunk létrehozni bizonyos témákban. Tehát miközben folyik a munka arról, hogy megvizsgáljuk a jogszabályok létrehozásának lehetőségét, Mindemellett azonban mi másféle eszközöket próbálunk előtérbe helyezni. Ezek közül szeretnék kettőt kiválasztani, a két legfontosabb témát. Ez egyik benne van a három ajánlásba. Az egyik az elkobzott eszközök szociális felhasználása. Ezen a területen használjuk az eddig is létező platformokat, Tehát vannak ilyen ilyen irodáink, amelyek az elkobzott eszközökkel foglalkoznak, illetve azok visszaállításával. Ebben a témában tanulmányok is készülnek. Ezen kívül vannak egy úgynevezett eszközkezelő hivatalok, hivatalnokok, és nagyon fontosnak tartom a tapasztalat megosztását, tehát egy európai hálózat létrehozását, amely az elkobzott eszközök szociális felhasználását biztosítaná. Ez egy kiegészítő eszköz lehet. Aztán a közbeszerzés területén természetesen ott van a közbeszerzési irányelv. Ennek az egyik legfontosabb intézkedése az e közbeszerzés, tehát az elektronikus közbeszerzés, amely 2018-ig meg kell, hogy valósuljon a tagállamokban. Itt természetesen az átláthatóságra nagy hangsúlyt fektetünk, megnézzük, hogy mit tesznek a tagállamok a közbeszerzés területén, mi a helyzet az Európai Uniós alapokkal. Van egy külön eszköz, ez pedig az európai gazdasági irányítás eszköze, az európai szemeszter, amely állam és kormányfők szintjén valósul meg, tehát ezen keresztül vizsgáljuk a közbeszerzési eljárásokat. Pragmatikusabb szempontból pedig közös projektekbe bevonjuk a magáncégeket, amelyet a Transparency International támogat, és más ellenőrző szervezetek, watchdog szervezetek, itt is megvizsgáljuk a közbeszerzési eljárásokat, illetve az azok közötti különbséget a különböző tagállamokban. Ami a korrupció ellenes jelentést illeti, természetesen mi is mérehatóan megvizsgáljuk ezeket a témákat, és várjuk a jövő évi jelentést. Elnök, köszönöm szépen. Ugye most a munkadokumentumnál járunk, ahogy ezt mindenki tudja, tehát nem szeretném, hogyha a többi nagyon fontos napirendi pont idejébe nagyon belenyúlnánk, elnézést kérek mindenkitől, de pontosan ezért megpróbáljuk lezárni minél előbb ezt a témát. Nagyon gyorsan, Laura, visszadom a szót. Látod, hogy kicsúsztunk az időből, nem kell mindenre válaszolni, arra úgy sem lesz időd. De mégis, hogyha egy-két záró megjegyzést szeretnél tenni, akkor tessék. Köszönöm, elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani az összes árnyékjelentéstevőnek. Mi pare di capire che ci sia comunque un'unanimità di vedute sulla... Úgy tűnik, hogy azért vannak dolgok, amikben, amikben egyetértünk, a munkadokumentum szerkezete, és így tovább ez segíteni fog bennünket a, végső, a jelentés végső formájának a kidolgozásában, tehát a kiinduló pont az nagyon jó. a munkán, munkának ezen a részén tehát a lehető legnagyobb mértékben egyetértünk. Vettem, jegyeztem a kollégák megjegyzéseit, hozzáfűzni valóit, az adóparadicsomok pontjára is reagálok, tehát ezt mindenképpen be lehet venni. Megnézzük majd, hogy a TAX bizottságban, a, amit megszavaznak, az milyen szöveg lesz, és aztán ugye még a KONT szakbizottság is véleményt készít, tehát azt is figyelembe vesszük, és fontos még egy valamit kiemelni, ahogy Jotva asszony javasolta, hogy az összeférhetetlenségi kérdésekkel is foglalkozni kell, és az illegális módon szerzett javak esetében is, illetve arról, hogy ugye a szervezetbűnözés, a korrupció begyűrűzik a az EU-s alapokba, a humanitárius segítségnyújtásba is, amelyet a harmadik országoknak adunk, tehát ez biztos, ezekhez a kérdésekhez hasznos lesz mondjuk a DEVE szakbizottság munkája. Aztán Zsoli asszony javasolt ezt a táblázatot, hogy így tegyük nyilvánvalóvá azt, hogy az egyes tagállamok a GDP-jük arányában mennyit fordítanak a korrupció elleni küzdelemre. Ez egy valóban egy olyan aspektus, amelyet érdemes figyelembe venni, és az EPRS például készíthet egy olyan tanulmányt, amely ennek a költségével foglalkozik, tehát hogy mennyibe kerül mondjuk az, hogyha az európai intézmények nem lépnek, vagy hogyha nincsenek közösségi normák európai szinten a korrupció elleni küzdelemmel szemben, illetve a szervezetbűnözéssel szemben, tehát ez a, ezek a tanulmányok is segíthetnek bennünket a munkánkban. És Melo úr javaslata is nagyon jó. Hát a célkitűzés az nyilván nem az, hogy csak az olasz példát mutassuk be, hanem, és sőt, ennek ellenkezőleg el kell, hogy kerüljük azt, hogy csak Olaszországról beszéljünk, hanem minden egyes tagállam különböző helyzetét figyelembe kell venni, és ezek a tagállamok is tehetnek javaslatokat, és természetesen a, a helyi specialitásokat, sajátosságokat is figyelembe kell venni ezen a területen. Mondom még egyszer, hogy ezek a tanulmányok is további támogatást nyújthatnak majd a munkánkhoz, az eszmecseréhez, hogy megbeszéljük az ajánlásokat, és aztán pedig a jelentésben majd beépítsük ezeket. Az is érdekes, amit De Jong úr javasolt a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatban, és azt is többen említették, hogy az oknyomozó újságírók jogokat védelem illetné meg. Nem fogok most tovább, további részletekbe menni, vagy időt húzni. Tulajdonképpen köszönöm, hogy a szakbizottság támogat engem ebben a munkában. A javaslatok is mutatják, hogy Komolyan veszük tehát, hogy hasonlóan fogunk együttműködni, ahogy eddig is tettük a múltban. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm az előadónak, és köszönöm az árnyék előadóknak is, és a képviselőknek is, akik aktívan részt vettek ebben az eszmecserében. Nagyon hasznos ez a jelentés sorsának egészére nézve. Kedves kollégák, most térjünk rá a 26-os pontunkra. Egy tanulmányról van szó, amelynek az eredményeiről hallunk majd. A politikai osztály készítette ezt. Az EU-s és az USA adatvédelmi rendelkezéseit hasonlították össze. Francis Gabon professzor fogja ezt az előadást megtartani, távközlés és média joga foglalkozik Németországban, és természetesen az előadás után kérdésekre lesz lehetőség. Hát egy-két kihívás, amelyel most szembenézünk, azt hiszem pontosan ide kapcsolódik úgyhogy nagyon hasznos nekünk ez. Ne feledkezzünk el különösképpen az EU és az USA között kötendő megállapodásra, úgyhogy Born professzornak át is adom a szót rögtön. Szerintem mindenkit nagyon érdekelni fog ez a tanulmány, úgyhogy parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, illetve azt a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt itt a szakbizottságban. Arra kértek tehát engem, hogy az EU és az USA adatvédelmi rendelkezéseit hasonlítsam össze biztonsági szempontokból, illetve bűnüldözési célból felhasznált adatvédelmi jogszabályainak az összehasonlítását, mivel ez ugye fontos. A tanulmány az a szeptemberi kiszivárogtatott megállapodáson alapul, tehát a Münsteri Egyetemen ezt a szöveget használtam fel, és utána később még kiegészítettem a tanulmányban, amikor ugye hivatalosan is közzétették, vagy eredetileg a kiszivárogtatott szöveget vettem alapul. A tanulmány két részre oszlik, az első rész az az EU-s jogszabályokkal foglalkozik, illetve az Európa tanácsi eszközökkel, a második rész pedig az USA-ban érvényes jogszabályokra tér ki. Ami az adatvédelmi garanciákat illeti, az ezzel kapcsolatos eredményeim elég összetettek, maga a feladat is eléggé komplex. Vinyeni professzor már a Washingtoni Egyetemről készített egy olyan tanulmányt, amely az USA oldalt elemezte. Én nem ismételtem meg semmit, hanem az ő eredményeire támaszkodtam. És az új fejleményeket említettem meg az USA jogában. A legutóbbi két a meghozott törvényt, a Freedom act és a másikat. Csak ezt a kettőt vettem figyelembe. Aztán pedig ami az Európai Uniós jogszabályokat illeti, ugye 2009 óta, tehát a Lisszaboni szerződés életbelépése óta az adatvédelem, illetve a magánélethez való jog megerősödött, mind a kettő elsődleges jognak minősül, és ezt érdemes figyelembe venni, hogy 2009-ig mondjuk az adatvédelem és a magánélet védelméhez való jog nem elsődleges jognak minősült, és nem kapcsolódott annyira a volt harmadik pillérhez, tehát az esetjog az egy picit korlátozott, ezért a Strasburgi Bíróság esetjogát is megvizsgáltam, és erre is támaszkodtam. Ez persze majd változni fog, és volt már két nagyon fontos ügy, a franc ügy, illetve a, a, a Franciaország ügye és az adatok megőrzéséről vonatkozó, megőrzéséről szóló ügy, tehát hogy az adatokat meddig lehet megőrizni, ezekről majd még beszélek. Hát az elsődleges forrásokat ugye mindenki ismeri, a 7-es, a 8-as cikk, az alapjogi kartából, tehát ezeket nem kell elsorolnom, az alapelveket sem, és azt sem, hogy a másodlagos jogszabályok ezeket részletezik tovább. Nos, az adatvédelmi alapelvek szempontjából ugye ez nagyon fontos, hogy például a börtönökben az adatokat hogyan kezelik, a fogvatartottak adatait hogyan kezelik. Ugyanis az, ezeknek a személyeknek is érvényesek ezek a jogai, és ezeket tiszteletben kell tartani. Tehát az adatgyűjtés, az adatmegőrzés, az adatokhoz való hozzáférés tartozik ide, és mindegyik külön-külön eset, hogyha ezek sérülnek, akkor külön jogsértésről van szó. Az adatok megosztása, illetve az EU és az USA közötti adattranszfer, transfer esete tehát nagyon kényes kérdés. Ugye a kérdés az is, hogy tudják-e, hogy bizonyítható-e tényszerűen a, a lehallgatás, vagy az, hogy az adatvédelmi szempontok nem érvényesültek, persze lehet bírósághoz fordulni, lehet még azzal érvelni, hogy a közbiztonság megóvása miatt volt szükséges, ezt megtenni, aztán a tartalmakhoz való hozzáférés is hasonló, az adatok megőrzésének időszaka, illetve a független ellenőrzés és az adatbiztonsági szabályok szintén említésre kerülnek ebben az ítéletben, és ezek is vonatkoznak arra a témára, amelyet um, mi tárgyalunk. A másik ügy az tulajdonképpen két fontos kérdést vet fel. Az egyik az adatvédelmi hatóságok szerepe. Hát ebben most nem fogok belemenni, de az adatvédelmi hatóságok egyébként vizsgálódnak, méghozzá állampolgári bejelentés alapján, akkor is, hogyha van egy érvényben lévő döntés. A másik, amely ebből a döntésből származik, hogy ezt mindenki ismeri, a Sremszügyről van szó, mondom még egyszer, tehát ugye, hogy a safe harbor érvelés az nem érvényes, nem lehet tömeges hozzáférést biztosítani a tartalmakhoz, és azt hiszem, hogy ennek elég messze menő következményei vannak. Ahogy a bíróság ezt kimondta, tehát hogy az egyének nem, kapnak, nem kaphatnak jogorvoslatot az USA-ban, tehát nincs biztos, nem beszélhetünk biztonságos kikötőről, és volt egy olyan rendelkezés, ami tulajdonképpen megakadályozta azt, hogy az EU jogszabályokat alkalmazni lehessen, mert az USA jogszabályai élveztek elsőbséget az EU-s jogszabályokhoz képest. A felügyelet is hiányosságokat szenvedett, és ez aztán oda vezetett, hogy nem volt meg az igazságügyi felülvizsgálat, és nem csak az elsődleges jogforrásokban találunk egyébként standardokat, hanem a másodlagos jogforrásokban is, és itt a 95 per 46-os irányelvben, aztán a 48-as irányelvben 2001-ből, különösképpen a keretdöntés, a 2008-977-esben is, tehát a az adatvédelemre vonatkozik. Megpróbáltam elemezni ezt, hiszen egy kicsit patchwork jellegű ez a sok különböző jogszabály, és megpróbáltam ki valahogy kiemelni a közös alapelveket az adatvédelmi rendeletben, illetve a, az irányelvre vonatkozóan is. Tehát amikor a normákra, standardokra kerül a sor, akkor a következőkre jutottunk. Hát persze a bűnüldözésben is vannak bizonyos minőségi normák, amelyeket tiszteletben kell tartani. A független felülvizsgálat és az ellenőrzés nagyon fontos. Vannak olyan aspektusok, amelyeket mindenképpen szabályozni kell. Az adatok megőrzésére vonatkozó korlát, időkorlát, aztán a jogorvoslatok, a jogok és kötelességek, és az automatikus algoritmusok alkalmazása. A következő dián az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogát láthatjuk. Mindenki ismeri a 8-as cikkel kapcsolatos eset jogot, illetve rendelkezéseket, tehát a következő diára rátérhetünk, ami a bűnüldözési célú adatvédelmi jogszabályokat illeti. Ugye ez a bíróság már a 70-es évek óta kompetens volt a témában, tehát a hatáskörébe tartozott az ilyenfajta döntések meghozatala, rengeteg emberjogi ügy került tárgyalásra itt, tehát az esetjog sokkal nagyobb volumenű. Arról beszéltek, hogy az emberek megbélyegzésének a kockázata, fel, kockázata felmerül, hogyha bűnözési célú adatvédelmi jogszabályok felhasználásával bizonyos érintettek adatait sokáig megőrzik az adatbázisokban. Láthatják itt a Diana listát, és itt a listán szerepel az értesítés, miután valakit megfigyeltek. Tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatom az EU-s oldalon, hogy az elsődleges és a másodlagos jogforrások is tulajdonképpen védik az adatokat, és eléggé átfogó védelmet biztosítanak ezek a jogszabályok, és az esetjog, az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjoga is kiegészíti ezt tulajdonképpen még további alapelvekkel. Röviden akkor térjünk rá az USA-ra, kérem a következő diát. Az elemzést két részre osztottam. Az egyik az, hogy milyen garanciák élnek, és a másik pedig, hogy ezekre milyen korlátozások vonatkoznak. Ezt látni fogják a következő dián, hogy a korlátozások sem olyan nagyok. A negyedik módosítás nem védi meg az EU-s állampolgárokat, a Privacy Act sem védi meg az EU-s állampolgárokat, tehát a magánéletvédelmére vonatkozó jogszabály, és a harmadik jogszabály sem fogom mutatni egyébként, hogy a tulajdonképpen a Privacy, a privacy Act-ben felsorolt négy jogorvoslat nem igazán működik az EU-s állampolgárok esetében. Ezeket alkalmazni kellene, vagy kellett volna az EU-s állampolgárokra vonatkozóan, de a jogorvoslatra vonatkozó törvény ezt nem teszi lehetővé, tehát gyakorlatilag a jogorvoslati lehetőségeket vagy nem alkalmazzák, vagy pedig nagyon korlátozott mértékben alkalmazzák. A harmadikat egyáltalán nem alkalmazzák, a negyediket pedig nagyon-nagyon korlátozott módon alkalmazzák. Tehát a jogorvoslatról szóló törvény, ez a harmadik, nem fedi le az előző, a Privacy Act hiányosságait, tehát a magánéletről szóló jogszabály hiányosságait. A jogorvoslatról szóló jogszabály tulajdonképpen korlátozza a jogorvoslati lehetőségeket, csak néhány lehetőséget biztosít, a Privacy Act pedig csak azokra az országokra érvényes, akik aláírták a megállapodást, tehát szerepelnek a tagok között, és csak a transfer, tehát az átküldött adatokra vonatkoznak, az, hogy a titkosszolgálatok valamihez hozzáfértek, azokra, azokra az adatokra nem és csak az EU-s állampolgárokra vonatkozik ráadásul mindez, külföldiekre nem. És aztán még egy dolog a jogorvoslati jogszabályjal kapcsolatban. Kétszer utal a Privacy Act-re, pedig ez a bűnüldözési szervek által felhasznált adatokat értékeli, tehát nem tudjuk, hogy tulajdonképpen a kettő között most mi a kapcsolat, vagy legalábbis számomra ez nem volt világos. Vannak még jogszabályok, amelyek az adatgyűjtés módját írják le a Patriot Act, az ECP és a többiek, nem fogom most részletekbe bocsátkozni, mert úgyis a másik tanulmányban, amelyet említettem már, ezeknek a részletes leírása szerepel. Inkább kérem a következő diát, és a Freedom Act-re térek ki, ami némi előrelépés, a, hát legalábbis az USA állampolgárok esetében. Itt van igazságügyi ellenőrzés, van felügyelet, van időkorlát az adatok megőrzésére vonatkozóan, de mondom még egyszer, hogy csak az USA állampolgáraira vonatkozóan, tehát ez csak őket érinti. És emellett még rengeteg minden változatlanul marad. A 1233-as utasítás, illetve pedig a Patriot Act 215-ös szakasza, még akkor is, hogyha ez a hatáját veszi, van, veszti, vannak olyan jogszabályok, amelyek érvényben maradnak, és lehetővé teszik a megfigyelést, és ezeket nem változtatja meg a Freedom Act. Tehát tulajdonképpen a végkövetkeztetés az az, láthatják egyébként, hogy a tanulmány is nagyon-nagyon hosszú, tehát a végkövetkeztetés az az, hogy az USA adatvédelmi jogszabályaiban jogszabályai által létrehozott hiányosságokat a Freedom Act nem tudja orvosolni, és jelentős különbségek vannak az USA, illetve az EU állampolgáraival kapcsolatos bánásmód között. Tehát ezeket egyelőre olvasolni kell. Tulajdonképpen ez a lényeg. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen, hogyha kérdésük van, akkor nyugodtan feltehetik, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, professzor asszony, mondja az elnök. Megint késésben vagyunk, elnézést kérek mindenkitől, akik pontosan ezt a témát szerették volna meghallgatni, és ezért jöttek ide hozzánk. Kezdeném az árnyék előadókkal, és csak utána az érintett képviselők, akik még szót kérnek. Kérem, hogy jelezzék, hogyha kérdést kívánnak feltenni az előadónak. Tehát, ahogy elmondtam, az árnyék előadókkal fogunk kezdeni. Axel Foss az első, de ha nem kíván szólni, akkor nyugodtan jelezze, hogy nem. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, köszönöm szépen, elnök úr. Először azt gondoltam, hogy a jelentéstevő kerül sorra, de hát mindegy. Professzor asszony, köszönöm szépen a beszámolóját, amely rendkívül átfogó volt, és megmutatta, mennyire összetett ez a téma. Ami engem érdekelne, hogy az önértékelése szerint mennyire összevethetőek a mi adatvédelmi rendszereink az USA rendszerével, és mondhatjuk-e, hogy az USA-ban valamilyen mértékben védve vagyunk? Tehát hasonló védelmi szint létezik-e az USA-ban? Tudom, hogy nehéz kérdés ez, de érdekelne az ön értékelése nagyon nehezen mérhető számomra ez. Sokat foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, és jó lenne, ha valamiféle mércével ö, szolgálhatnánk. Tudom, hogy az elmúlt időben sok minden történt, az USA-ban javítottak is a helyzeten, és ö, így módon a bilaterális tárgyalásokba is jobban be tudunk majd szállni. Much, um, so... Köszönöm szépen. Jön, nem árnyék jelentéstevő, hiszen ő a jelentéstevő, neki kellett volna először megadnom a szót, úgyhogy most ezt pótoljuk. Für mich überhaupt kein Problem. Um... Köszönöm, nem probléma számomra, hogy másodszorban kapok szót. Nos, egy nagyon érdekes kérdés volt ebben a tanulmányban, hogy tulajdonképpen melyek azok a jogok, amelyeket eh, ez a Judicial Redress Act eh, és az ernyő megállapodás az európai polgárok eh, számára, amelyek, akik le vannak fedve, tehát milyen kiegészítő jogokat teremt mindez. Ugye, hogyha a korlátozásokról beszélünk, akkor itt az a kérdés merül fel, hogy mi ennek a megállapodásnak a hozzáadott értéke, mi lehet a hozzáadott érték, és másrésztről, ami a megállapodásban rögzítése kerül, az EU joggal, jogra való tekintettel, az összhangban, -e, összhangban van-e a mi sztenderdjeinkkel, hiszen most ugye a bíróság bizonyos fenntartásokat fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, és azt is, hogy röviden fogalmaztak, és most pedig Mario Loresztenek adom meg a szót a szocialisták részéről. Igen, köszönöm szépen, nagyon hasznos volt ez a jelentés. És azt hiszem, hogy gyakorlati szempontból is nagyon fontos az összehasonlítás. Most ugye pontosan ezzel az irányelvvel foglalkozunk a rendfenntartás szempontjából. Nos, Európában jogokra építünk, Amerikában pedig a kockázatra építik a rendszert. Azt szeretném, hogyha ezt a két rendszert ilyen szempontból egy kicsit összehasonlítanám, mert mind a kettőnek megvannak az erősségei és a gyengességei. Azt látjuk a rendfenntartás területén, hogy ezt a gyakorlatot nagyon is meghatározza egy igazából amerikai jellegű kultúra. Tehát, hogyha erre a kérdésre egy kicsit kitérne, a különböző filozófiák összevetésére. Köszönöm. Köszönöm, Mário. Még egy árnyék jelentéstevő van, Timeszi? Nem? Akkor Fernando, egy utolsó kérdést röviden kérlek. Amennyire csak lehet röviden. Számunkra, európai állampolgárok számára nincsen ö, igazságszolgáltatási jogos, jogorvoslat az Egyesült Államokban. Van erre vonatkozó dokumentum vagy adat? Tehát van, volt olyan eset, amikor, amikor ilyen jellegű jogorvoslatot kértek európaiak, és nem kapták meg. Illetve a jogvédelem uh, hogyan alakul az Egyesült Államokban igazságszolgáltatási rendszerben, és milyen negatív következményekkel kell számolnunk. Köszönöm. Oké, okay, ich versuche auch äh, kurz zu sein, erst äh, vielleicht zu Herrn... Nos, először talán Fosszúr kérdésére, még ha nem is megfelelő sorrendben válaszolok. Ami az összevethetőséget, illeti a jogrendszereket, illetően nehéz erre válaszolni. Ugye itt a másik kérdés is felmerült, hiszen uh, szezont vetünk össze a fazonnal, úgymond. Uh, az EU-ban van egy alapjog, ami az adatvédelmet és a magánszféra védelmét illeti. Ennek az alkalmazási területe nem korlátozott, ez mindenkire vonatkozik. Az USA-ban ez máshogyan történik, ami alapjogilag védett, az csak az USA, USA polgárokra vonatkozik. Nehéz tehát ezt a két rendszert összevetni, azért is, mert a jogi hagyományok teljes mértékben eltérnek. Az amerikaiak gyakran a jogszabályok alkalmazási területét szűkítik, és mérlegelnek, és arányossági szempontokat próbálnak figyelembe venni. A Freedom Act, vagy a Judicial Redress Act is ide tartozik. Ugye ez az USA polgárok védelmére vonatkozik, és ez egy hatalmas különbséget jelent. A kulturális hagyományhoz is kapcsolódik ez, soha nem mondanám tehát, hogy az USA-ban ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, ezek igencsak messze állnak a mi jogainktól, tényleg nagyon messze. Nincs átfogó magánéletféle a védelmét szolgáló jogi keret. Jön a kérdése. Az ernyő megállapodáshoz adott értéke. Nos, ez az Umbrella Agreement, ez erre a bizonyos Judicial Redress Act-re vonatkozik, a védelmére vonatkozó jogszabály egy része, ez, de csak egy részére vonatkozik. Ez tehát a jogi védelem esetében csak egy bizonyos területen teszi ezt lehetővé, tehát ez egy korlátozott dolog minden lehetőség korlátozott, tehát ebben a jogi aktusban. Egyszerűen azt mondhatnánk, hogy a Privacy Act esetében, ami az USA amerikaiakra érvényes, az az európaiakra is érvényes kellene, lehetne. És akkor beszélhetnénk összevethetőségről. A másik kérdést illetően, már ami a különböző megközelítéseket illeti, talán angolul válaszolhatok. German, um, the scope of, uh, the, acts is usually very restricted in US law. And that Azt látjuk, hogy ezeknek a törvényeknek a, hatásköre nagyon is korlátozott az Egyesült Államokbeli jogszabályokban, tehát itt más kultúráról van szó. Esetenként kezelik a dolgokat, illetve az ügyeket, aztán ott van az arányossági kérdés szűkítik a, a hatáskört, és csak ebben a szűk esetben érvényesek ezek a törvények. Tehát ez az egyik legnagyobb különbség. Az Európai Uniós állampolgárok számára a magánélethez való jog nem egy alapjog. Az amerikaiak erre támaszkodhatnak, ez egy nagy különbség. Ami pedig az empirikus jegyzéket illeti, tehát hogy kértek-e jogorvoslatot, Nos, a Max Schrems esetben én is benne voltam valamennyire, és megpróbáltunk jogorvoslatot kérni, illetve kapni az Egyesült Államokban, ez nem volt lehetséges, nem kaptunk választ. Minden egyes alkalommal, amikor újabb és újabb levelet küldtünk, akkor egy olyan választ kaptunk, hogy nem mi vagyunk a felelősek, forduljanak másokhoz. Tehát egész egyszerűen lehetetlen volt egy felelős hatóságot megnevezni, megtalálni, és jogorvoslatot kapni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jelentést, illetve annak bemutatását is. Nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen röviden és pontosan szóltak hozzá ehhez a vitához. Így egy kicsit sikerült utolérni magunkat. És így valóban a következő napirendi pontot, Timothy Körköp jelentését megbeszélhetjük. A PNR trialógus jelenlegi helyzetéről van szó. Ugye itt közlekedési nehézségek voltak tegnap, nem tudom, Timothy, először a PNR, ez, ez következzen, Rendben, akkor tisztelt kollégák, nézzük először a PNR helyzetét, és azonnal meg is adom a szót Kölkop úrnak hogy röviden számoljon be erről. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban Ismét elnézést kell kérnem, hogy tegnap nem tudtam részt venni az ülésen. Európában közlekedési nehézségek voltak, azt hiszem mindenki tisztában van ezzel. Mm, röviden elmondanám, hogy mi is a helyzet a PNR ö, jegyzékkel. Először is négy trialógust volt már, az ötödik holnapra van előirányozva. Nagyon sok előrelépés történt a legfontosabb kérdésekben, és biztos vagyok abban, hogy jó megállapodás születik majd az év végéig. Természetesen számítok kollégáim támogatására itt az Európai Parlamentben, a bizottságban, illetve a tanácsban is, annak érdekében, hogy ez valóban megvalósulhasson. Remélem, hogy a politikai frakciók közötti jó együttműködés továbbra is folytatódik, úgy, ahogy ez eddig is láttuk, Nézzük, hogy pontosan, hogy, hogy mi is a helyzet, hogyan állunk. Ami az intra-EU járatokat illeti, a tagállamok szeretnék ezt bevenni az irányelvbe. A tagállamok úgy gondolják, hogy így lehet a terrorizmus ellen felvenni a harcot, illetve a csempészet, a kábítószer csempészet és más bűnözés elleni harcot csak így lehet erőteljesen folytatni. A tanács szerint, hogyha ezt nem veszük bele a PNR-be, és nem fogadjuk el gyorsan ezt az eszközt, akkor a tagállamok föladják azt, hogy valamilyen harmonizált PNR rendszer jöjjön létre, és létrehozzák majd a saját PNR rendszerüket eltérő szabályokkal, különösen az adatvédelmi biztosítékokat illetően. Bizonyos tagállamokban, tisztelt elnök úr, a repülési adatok 80%-a Európai Unión belüli járatokra vonatkozik. Természetesen az Európai Parlamentnek még vannak aggályai ennek a tételnek a sorsát illetően folytatódnak a tárgyalások, ami az adat megőrzést illeti ennek az időszakáról részletesen beszéltünk, természetesen ez is egy nagyon érzékeny téma, és jó pár lényeges nézeteltérés van az intézmények között. Méreható elemzések és tárgyalások során úgy érzem lassan kompromisszum felé haladunk, amely elfogadható lesz. A tanács eredetileg 5 éves időtartamot kért, a parlament pedig 30 napot. Tehát egyértelmű, hogy kompromisszum készségre van szükség mindkét oldalon. Bármiben is állapodjunk meg, ami engem illet, jelentéstevőként azt mondhatom, hogy arányos megoldást kell találnunk. A 12 hónap vagy az e fölötti időszak véleményem szerint nem számítható ilyennek, és eléggé határozott a véleményem ebben a tekintetben. Ami a hatáskört illeti, beszéltünk az irányelv hatásköréről, a parlament egy zártabb és rövidebb listát akart, ez mindenképpen prioritás a parlament számára, illetve jó magam számára is. Ami a szabálysértések listáját illeti, illetve a határon átnyúló szabálysértések bevétele vagy kihagyása, ez továbbra is kérdéses. Az Európai Parlament javaslata az, hogy a gazdasági tényezők are not included in the presidency's proposal for compromise because this will create benne legyen, vagy ne legyen benne, technikai kihívást jelentene a non-carrier gazdasági szereplők bevétele. A tanács azt mondja, hogy ez további adminisztratív terheket róna ki, hiszen olyan adatokat kell begyűjteni, amelyet jelenleg nem regisztrálnak, és az adatok jelenleg nem megfelelő minőségűek. Ugyanakkor a tagállamok szeretnék a biztonsági hiátusokat elkerülni. Ezért a tanács azt javasolja, hogy lépésről lépésre történő megközelítést alkalmazunk. A tagállami nemzeti hatóságok azonban ezt tesztelhetnék a nemzeti szabályaik értelmében, és így lehetne további mandátumot kialakítani majd a jövőben a bizottság, hajlandó ezt fontolóra venni, azonban meg kell nézni, hogy ez a felülvizsgálati folyamat hogyan is alakulna. Az automatikus csere a hetes cikk, beszéltünk erről tehát, ezt javasolta a parlament, a tanács nem fogadja el azt, hogy az adatokat automatikusan ki kell cserélni. A tanács és a bizottság azt mondja, hogy minden információ automatikus cseréje nem felel meg annak a követelménynek, amelyről nagyon sokat beszélünk, amely nem más, mint az arányosság és a szükségesség elve. Tisztelt elnök úr, meg kell győződnünk arról, hogy a releváns és hasznos adatok cseréje megvalósul. Ez kulcskérdés, hogyha olyan eszközt akarunk létrehozni, amely hatékony és értékes. A PNR adatok való megosztása. Természetesen határozott szerepet képzelek el az irányelven belül a Europol számára. A bizottság hangsúlyozta a PNR adatok Európa, Európollal való cseréjét, miszerint ez az új szabályozás, az új kettes szabályozás szerinti jogi alapnak meg kell, hogy feleljen. A PNR és az új adatvédelmi csomag kapcsolata. Ebben a kérdésben azt látjuk, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalások folynak, a tanács azt javasolja, hogy dinamikusan utaljunk az adatvédelmi jogszabályokra, itt ebben a PNR irányelvben. Tisztelt elnök úr! Van, van valami, amiben nem vagyok kész. Teljes körű és határozott felülvizsgálati mechanizmusra van szükség. Tudnunk kell, hogy az általunk elfogadandó jogszabály működik, hatékony, és megfelelően működik egy bizonyos idő elteltével is, illetve észszerű időkeretek után. Azt látjuk, hogy az adat megőrzéssel kapcsolatos bírósági döntés benne van ebben a felülvizsgálati folyamatban, benne kell, hogy legyen, ehhez ragaszkodom, ezt nagyon fontosnak tartom. Tisztelt elnök úr, röviden ennyit, ennyi a beszámolom. A következő trialógus, ahogy mondtam, holnap lesz, és nagyon remélem, hogy megállapodásra jutunk egy olyan megállapodást hozunk tető alá, amelyet a nagy többség támogatni tud. Köszönöm. Normally in our, our report back um, on trialogues we, we have no one really asking any questions. So what I want to do is we have, we have our shadows and we have uh, three... Kollégák az árnyékelőadókkal kezdeném, és utána még két kolléga kért szót. Nagyon-nagyon kifutunk az időből, kevés a rendelkezésre álló időnk, és rengeteg napi rendi pontunk van, úgyhogy arra kérném a kollégákat, hogy most jelezzék, hogy kívánnak-e szólni, vagy sem, hogyha nem kívánnak többen szólni, akkor le tudom zárni a hozzászólók listáját, jó? Később ne jelezzenek már. De egy kérem, egy pillanatra tartsák fenn a kezüket, hogy a hozzászólók listáját le tudjuk zárni. Tartsák még fenn, Nyilván asszisztensek nem jelentkezhetnek. Szeretném a többi napi rendi pontot megvédeni attól, hogy a rájuk jutó idő esetleg elfogjon. Letehetik a kezüket. Akkor mindenki a listán szót kap. Hát nyilván az egész PNR vitát nem lehet lefolytatni az elejétől a végéig. Jó, hát hogyha ezt akarják, akkor parancsoljanak, persze ezt is lehet, de kérem, hogy röviden nem tudunk még egyszer mindent újra átrágni. Tehát inkább az előadónak tegyenek fel konkrét kérdéseket, jó? Kezdjük Foszúrral. And, oh, please be as brief as you can. Thank you. Kérem, legyen olyan rövid, amennyire csak tud. Először is köszönetet szeretnék mondani a jó együttműködésért a jelentéstevőnek, aki bemutatta, hogy mennyire távol állnak az álláspontok nem csupán a parlamenten belül, hanem az intézmények között is. Nagy türelemről tett bizonyságot éveken keresztül, és nagyon jó munkát is végzett, jó javaslatokkal állt elő. Azt hiszem, hogy most a sürgősség okán itt le kellene zárnunk ennek a dossziénak a sorsát, és azt kérném a kollégáknak, kollégáktól, hogy működjenek ebben közre, és mindenkinek köszönetet mondok. Ez Mrs. Sipple, please. Sipple asszony, köszönöm szépen. A jelentéstevő szerepét mindig úgy értettem, hogy ha egy társadalmi man- tárgyalási mandátum van, akkor a jelentéstevő természetesen ennek érdekében száll síkra, és továbbra is abból indul a ki, hogy Kirkapúr ezt fogja tenni. A tanács egyes kijelentései okán, nos, hogy is mondjam barátilag, kicsit zavarba jöttem. Nagyon sürgősen el kell fogadni ezt az anyagot, nem január 5-én vagy december 20-án, hanem sokkal korábban. És felmerül bennem a kérdés, miért is. A jelentés tevő esetében három éves végrehajtási idő volt eredetileg a szövegben, most már két év ez. Most mindegy, hogy három vagy négy hét alatt döntünk, nagyon sokáig tart, mire ezt az egészet végrehajtják. Ezt örömmel látom, és most az adatvédelmi csomagnál örülök annak, hogy előrelépések vannak, ez jó, ennek kihatása lesz a légiutas adatokra is, és most zavarba jöttem, hogy azzal fenyegetnek minket, hogyha nem jutunk gyorsan megállapodásra, akkor a tagállamok egyedül alakítanak ki ilyen szabályokat, és nagyon rossz adatvédelmi sztenderdek jönnek létre. Engem ez írít el, hogyha a tagállamok ezt önállóan teszik meg, és nincsenek az adatvédelmi csomaghoz kötve, hát ez mit is jelent? el a tanács kijelentése, és remélem, hogy a jelentéstevő amellett szel sikra, amiről a Libében döntöttünk. Thank you. Next is Mr. Albrecht, please. Albrecht úr következik. Köszönöm szépen, csak arra szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy az összes tárgyalási szövegben a belső, tehát az Európán belüli járatok nem szerepeltek, és nem értem, hogy most miért kellene a végső szövegbe beemelni ezeket. És még valami, most hallgattunk meg itt a teremben egy tanulmányt, amely azokra a bírósági ügyekre is hivatkozott, amelyek emlékeztettek bennünket arra, hogy ugye pont az adatmegőrzése vonatkozó ügyben nem lehet ilyenfajta tömeges adatmegőrzést végezni, mert ez az alapjogokat sérti. Ez tehát azt jelenti, hogy ennek is meg kell felelnünk az irányelvben, ennek a bírósági döntésnek. Köszönöm, mondja az elnök, Diaz de merre következik. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Kevesebb, mint két perc alatt egy nyilatkozatot szeretnék tenni, egy támogatási nyilatkozatot Kirkop úr és munkája mellett. Kirkop úr remek munkát végzett, nagy-Britannia és Európa érdekében, mint belügyminiszter ezt tudjuk, nagyon jól tudja, hogy mit jelent a terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni küzdelem. Nos, ezért is javasolta a frakció erre a feladatra, és a szakbizottságunk is hagyta ezt, tehát az Európai, Európai PNR adatok jelentéstevője ő. Ez egy nagyon hasznos eszköz annak érdekében, hogy az Európai Unió rendfenntartó erő, erői jobban tudják garantálni Európa biztonságát, fel tudjanak lépni a szervezet bűnözés minden megjelenési formája ellen. Az elnöknek képesnek kell lennie arra, hogy hatásköreit betartásával szembeszegüljön ezzel a fenyegetéssel. Felelősek vagyunk, több ízben tanúbizonyságot tettünk erről. Jogalkotók vagyunk, és a polgárok nagy figyelemmel tekintenek ránk. Elnök úr, kérem támogassuk Kirkop úr munkáját. Támogatni kell ezt a munkát, hogy sürgősen megszavazhassuk ezt az anyagot, és elfogadhassuk az európai PNR szabályozást még az év vége előtt. A bűnözés folytatódik, és sokkal gyorsabban fejlődik, mint a jogszabályok. Tehát mindenképpen hátrányos helyzetben vagyunk, ennek tudatában kell, hogy legyünk számomra és a frakció számára. Ez mindenképpen prioritást jelent. Köszönöm. Thank you. Next is Anna Gomez. Köszönöm, Anna Gomez következik. Yes, I, I just wanted to ask a colleague, uh, Igen, én csak azt szeretem volna megkérdezni Kirkhope úrtól, hogy egy picit tudna-e pontosabban fogalmazni arról, hogy most akkor mi van a nem légifuvarozókkal, tehát a, a gazdasági, egyéb gazdasági szereplőkkel. Ezek most a charterjáratok és a nem menetrend szerinti járatok? vagy pontosan mire vonatkozik ez a Non-Carrier Economic Operator megnevezés? Tehát most ők is be kell, hogy szolgáltassák az adatokat, vagy sem? És hogyha nem, akkor milyen értéke van ennek a PNR-nek egy ilyen kivétellel? Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Kirkop úrnak ahogyan ezt Diaz de Mera kollégám is megtette, és azt is elmondanám, hogy teljes mértékben támogatom őt ma is, és ezen bonyolult út során is egy kérdést szeretnék feltenni. Ami a sürgősséget illeti, és az átültetés kérdését, nos, ezt az alkalmazást fel lehet gyorsítani. Ugye itt a teszteket illetően meg lehet őrizni esetleg a PNR, a nemzeti PNR-t, és egyfajta pilot projekt keretében lehetne már tesztelni ezt az alkalmazást. 12 hónapról esett szó. Ez azt jelenti, hogy ön 12 hónapot javasol, vagy kevesebb, mint 12 hónapot támogatom az ö, közösségen belüli járatok bevonását, különben a tagállamok továbbra is saját PNR jogszabályaikat alkalmaznák, és akkor ugyanabban a helyzetben lennénk, mint korábban, semmit nem oldottunk volna meg. Mm. Laurisztin asszonya, az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Elnök úr, szerettem volna Körköp úrnak köszönetet mondani az ilyen optimista jelentésért, és azért is, hogy biztosít bennünket arról, hogy minden frakció együtt tud működni a mindenféle heves vitáktól eltekintve, vagy ezek ellenére, és nagyon remélem, hogy itt is előre tudunk majd haladni együtt, és egy teljes csomag lesz az eredmény. Én valóban azt hiszem, hogy ez sikerül majd, tehát a PNR, az adatvédelmi csomag lépésről lépésre együtt halad majd, és meg tudjuk valósítani az egyensúlyt a biztonsági szempontok, illetve az alapjogok védelme között. Egyébként ehhez kapcsolódva egy valamit kérdeznék, mert engem egy picit megkavart az a dinamikus hivatkozás az adatvédelmi csomagra. Ezt nem értettem pontosan, hogy mit ért ön ez alatt, mit jelent ez a dinamikus hivatkozás. Nagyon jól haladtunk előre, de hát most akkor nem tudom, hogy a, itt megvan az irányelv, megvan a rendelet, és ezek egyébként koherensek is, tehát segíthetik azt, hogy valódi erős keretek legyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. És akkor Kirkhope úr legyen szíves, válaszoljon a kérdésekre, megadom önnek a szót. Igen, köszönöm elnök úr. A felvetések némelyikére tudok válaszolni, nem mindegyikre. Ahogyan tudja, ez egy hosszas folyamat, már régóta zajlik, és voltak itt nagyon összetett, bonyolult területek, amelyeket egyébként még mindig tárgyalunk. Nem szeretnék semmifajta, nem szeretnék semmifajta eredményt előrevetíteni, amíg még azt nem értük el. Inkább azt mondanám, hogy azt sorolnám el, hogy melyek azok a területek, ahol van mozgásterünk, és melyek azok, ahol nincs. Például az adat adatok megőrzésére vonatkozó időszak, ez az egyik. Én elmondtam a megjegyzéseimben, hogy a jelenlegi javaslat az adatok megőrzésére vonatkozóan, tehát még, még ez onnan indult, hogy 5 év és 30 napra zsugorodott, tehát itt hatalmas viták voltak az idők során és aztán, ami az én személyes véleményem, az az, én arra a következtetésre jutottam, és szerintem a parlamenti kollégáim is hasonlóan gondolkodnak, hogy a 12 hónap, vagy az annál hosszabb időtartamra vonatkozó javaslatok elfogadhatatlanok. Nem csak azért, mert más intézkedések is vannak, hanem még egyéb szempontok miatt is. Nyilván én nagyon igyekszem, nagyon keményen dolgozom, és nagy nyomást akarok rájuk gyakorolni, de hát a tanács is azért keményen játszik, és ők is igyekeznek a 12 hónaphoz vagy többhöz ragaszkodni, de én mondom, hogy nagyon határozottan kiállok emellett, hogy ez nem lehet ilyen sok. A második dolog, amit föltettek nekem, ugye ez, hogy mit is jelent ez a non-career economic operator. Hát illetve hogy mi történik ezekkel a nem rendszerinti vagy csárterjáratokat működtető gazdasági szereplőkkel. Vannak ugye charter légitársaságok, és vannak más társaságok. Hát persze itt minden egyes tagállamnak egy picit más a véleménye arra vonatkozóan, hogy mit kéne tenni velük. Hát én megpróbálom azt kideríteni, hogy lépésről lépésre nem lehetne haladni, tehát mondjuk a nemzeti hatóságok a saját tesztjüket elvégezhetnék, és megnézhetnék, hogy szükség van-e kötelező érvényű szabályra itt, hogy ezek a szereplők is bekerüljenek, vagy sem. Tehát én megvárnám, hogy mi a lehető legjobb megoldás, a parlament véleményét figyelembe véve persze. És aztán pedig az időzítés kérdése, az idők kérdése, soha nem vádolhat engem senki azzal, azt hiszem, hogy bármit is sietetni próbálok, és gyorsan átpróbálnék zavarni ezen a parlamenten. Annak ellenére, hogy milyen szörnyűséges dolgok történnek most a világon, amelyek sajnálatos módon a politikusokat arra ösztönzik, hogy gyorsan reagáljanak. Én is politikus vagyok, és nekem is meg kellett ezzel küzdenem, ahogy önök nagyon kedvesen erre felhívták a figyelmemet, hogy itt terrorizmus és más dolgok is vannak. Hát néhányan közülünk konkrét első kézbeli tapasztalatokkal rendelkeznek, de szerintem ettől függetlenül nem helyes azonnal ugrani és reagálni bármilyen eseményre, függetlenül attól, hogy az mennyire komoly. Nagyon sok terrorista cselekmény zajlott már, és nem próbáltam felgyorsítani ennek az ügynek a lefolyását a parlamenten belül a korábban bekövetkezett terrorista cselekmények ellenére se, nagyon helyesen jártam el szerintem, hogy eljussunk odáig, hogy a másik két intézménnyel meg tudjunk állapodni, és hogy a végén egy olyan megállapodás szülessen, amely a parlament aggájait maximálisan figyelembe veszi. Ezt próbáltam megtenni, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tehát akkor az utolsó triológus holnap lesz, a mondom annak, aki nem tudja, és természetesen ennek a végeredményéről majd beszámolót kap a bizottság. Köszönöm az előadónak, és köszönöm a kollégáknak, hogy ennyire tömören fogalmaztak. Ezzel gyorsan rá is térünk a napirendünk következő pontjára, mert ez is körkopulat érinti. Az első eszmecserére kerül majd most sor. Az áthelyezési mechanizmus, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok témájában beszámolót hallunk a fogadóállomások áthelyezési műveleteinek jelenlegi állásáról. Megkérdem akkor Kökkop urat, hogy vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nem szeretném, nem szeretnék senkinek a jó akaratával visszaélni, úgyhogy röviden fogok fogalmazni, de hát ez egy nagyon fontos téma szintén az áthelyezési műveletekről szóló jelentés, és ez az ügy hát megint komoly kihívásokat rejteget a számunkra. Itt inkább a biztonsági szempontok domináltak a médiában, nem pedig a migráció, de szerintem ez nem lehet magyarázat arra, vagy hogy mi másképp reagáljunk a migrációs kihívásokra, és ezek nem szűntek meg közben. Tehát minden felelhető politikai akaratra szükség van ahhoz, hogy megoldást találjunk. Előadónként nekem nagyon világos célkitűzéseim vannak, és elgondolásom arról, hogy mit kell elérni olyan intézkedésre van szükség, amely kompatibilis, tehát nem megy szembe a meglévő jogi keretekkel, és ide értem a Dublini rendeletet, illetve a külső határok ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Tehát bármifajta áthelyezési művelet, az csak egy nagyobb, keretek között működhető, működő menekültügyi rendszer része lehet. Nem lehet itt általános gyógyírról beszélni, ez nem varázs megoldás, egy állandó áthelyezési mechanizmus vagy művelet csak akkor működik, hogyha a keretek is tökéletesen vagy megfelelően működnek. Elnök úr, a bizalom itt elengedhetetlen összetevője a képnek, és sajnos nincsen túl sok belőle manapság elég, hogyha megnézzük a sürgősségi áthelyezési mechanizmust és ennek a hiányosságait, hát ebből lenne érdemes tanulni, amikor egy állandó áthelyezési mechanizmust próbálunk létrehozni, és legyünk őszinték magunkkal, ez a sürgősségi mechanizmus nem működik olyan jól, ahogyan ezt a parlament és bizonyos tagállamok remélték volna. Sokkal robosztusabb keretekre lesz szükségünk, mint azok, amelyekkel eddig találkoztunk. És aztán persze szélesebb körű megfontolásokra is oda kell figyelni, az áttelepítés, a visszafordítás, a finanszírozás, az integráció, a határok ellenőrzése, a kérelmek feldolgozása, és így tovább. Ezek az elemek mind-mind egy holisztikus egészbe kell, hogy illeszkedjenek, illeszkedjenek, és nem szabad kapkodva hebrancs módján dolgozni, mert aztán a végrehajtás fogja megsínyleni ezt nem csak válsághelyzetben kell ennek működnie most, hanem a jövőben is, és bármilyen jövőbeni válsághelyzetben, amelybe következhet. Ami az időbeosztást illeti, én azt hallottam, hogy a szocialisták, a néppárt és más frakciók a csomag megközelítést javasolták. Én hajlandó vagyok arra, hogy Guillaume asszonynal szorosan együttműködjek az elkövetkezendő hetekben, és megnézzük, hogy hogyan tudnánk együttműködni így előrelépni. Reményeim szerint ennek a szakbizottságnak majd az új év elején tudom bemutatni a jelentésemet. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, akkor átadom a szót a bizottságnak a bemut- az előadáshoz vagy bemutatóhoz. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ami a válság áthelyezési műveleteket illeti, szeptemberben fogadta el a bizottság a 78-as cikk a jogalap, és ez kiegészítő, illetve módosítja a Dublini, Dublini rendeletet. Két vészhelyzeti, sürgősségi áthelyezési mechanizmus volt Olaszországból, illetve Görögországból 160 ezer menekült kérelem érkezett be. Tehát ezt a javaslatot ebben a kontextusban kell értékelni. A bizottság azt javasolja, hogy egy állandó válságmechanizmust hozzunk létre. A 78-as cikk, amelyet az első két sürgősségi mechanizmus esetében alkalmaztunk, mint jogi alapot, ez a 78-as cikk csak válsághelyzetekre vonatkozik, tehát akkor, hogyha hirtelen ö, nagy menekült áramlattal kell számolni. De ez nem kellő jogi háttér vagy jogi keret arra, hogy egy állandó válság áthelyezési mechanizmus jön létre, tehát ahogy mondtam, ez csak vészhelyzetekre alkalmazandó. Hogyha a 78 pont háromra ö, hagyatkozunk, akkor ez azt jelenti, hogy a Dublini rendeletet ö, módosítjuk, a Dublini rendelet pedig kötelező érvényű a tagállamok számára, tehát nagyon fontos, hogy a 78-as cikk maradjon a jogalap, és a tagállamok betartsák a Dublini rendeletet. Ezért a két ö, sürgősségi mechanizmus után a bizottság úgy döntött, hogy az itt szereplő javaslatot nyújtja be. Nézzük, hogy miről is szól ez a javaslat. Elsősorban delegált hatalommal ruházza fel a bizottságot, Amennyiben egy tagállam súlyos válsághelyzetbe kerül, akkor egy ilyet kezdeményezhet a bizottság. Mi, mi számít válsághelyzetnek? Nos, egy állandó mechanizmus keretében biztonságosabb vizekre evezünk, mint a 78.3-as cikk. Akkor beszélünk válsághelyzetről, hogyha a válság akkora, hogy hogy súlyos nyomást helyez még egy jól előkészített, megfelelő menekültügyi rendszerre is, amely az Európai Uniós eh, menekültügyi, akinak megfelelően működik egyébként. Másodszorban egy ilyen helyzetben a bizottság figyelembe kell, hogy vegye a kérelmezők számát, illetve az eljárás időszakát, 6 hónapot, valamint az, azt kell, hogy figyelembe vegye, hogy ugyanebben az időszakban hányan kérelmeztek az előző esztendőben, illetve a, ezt megelőző 18 hónapban milyen forrásokat szántak erre a témára. A bizottság figyelembe veszi tehát az egyfőre jutó kérelmezők számát az elmúlt 18 hónapban, a tagállam menekültügyi rendszerének kapacitását, valamint azt, hogy az adott tagállam mennyiben vett részt korábbi szolidaritási kezdeményezésekben. Tehát, hogyha egy tagállam részt vett korábbi szolidaritási fellépésekben, akkor ezt is figyelembe vesszük. A javaslat egy elosztási kulcsot javasol, négy kritérium alapján 40%-a a lakosságnak, a GDP 40%-a, illetve 20% a korrektív kritérium, tehát hogy hány menekült esik egy főre, 10%, 20%, valamint a munkanélküliségi ráta. Tehát ezek a kritériumok. A hatáskör csak azon tagállamok esetében lesz ez alkalmazandó, ahol valóban megfele, megfeleltek a menekült ügyi rendszernek, és jogosult a menekült státuszra a kérelmező kiegészítő intézkedésekre is lehetőség van, úti tervet kap, a, úti tervet készít a tagállam arra vonatkozóan, hogy hogyan történjen az áthelyezés, és mivel Dublin keretében történik az egész, ezért a 33-as cikke, cikkeihez a válságkezelési mechanizmushoz kapcsolódik e, az egész eljárásilag, ugyanaz a helyzet, mint a 78.3-as esetében, és itt utalnék Kirkopór megjegyzéseire, a mechanizmus külön szabályt irányoz elő a másodlagos mozgások megakadályozására. Ezen intézkedés keretében a tagállamok kötelezettsége, hogy az elkapott, áthelyezett személyeket visszahelyezzék az eredeti befogadó országba. Aztán a jelentéstevő azt mondta, hogy először tapasztalatokra kellene szert tenni a sürgősségi mechanizmus keretében. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy jelenleg egy valós válsághelyzetet élünk, amely az egész Schengeni rendszert destabilizálja. Ezért a bizottság azon véleményen van, hogy megbízható és konkrét jogalkotási keretre van szükség, ez pedig a Dublini rendelet legyen, és ezért született az előttünk álló javaslat. Köszönöm. Thank you very much. Can... Köszönöm szépen. Most pedig az elnökség részéről megadom a szót a jelenlévőnek. Tessék. Monsieur le Président, Mesdames Elnök úr, képviselő hölgyek és urak, köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy ami a bizottság javaslatait illeti az állandó áttelepítési mechanizmust illetően, a tanács technikai szinten folytatja a munkákat. Köszönöm. And I was going to ask you to be brief. So glad És azt akartam kérni, hogy rövidre fogja a felszólalását, még szerencsé, hogy ezt nem tettem meg. Well, mem members can uh, make their own conclusions. We have a very long list. I'll, I'll, uh, I won't conclude on, on that. Hosszú a hozzászólók listája, úgyhogy most már zárjuk le. És akkor hajluk a menekültügyi támogatási hivatal képviselője, Jean-Pierre Renly fog bennünket tájékoztatni a jelenlegi állapotokról. Ez biztos, hogy nagyon érdekes lesz. Azt hiszem, hogy a hozzászólók listája is elég hosszú, úgyhogy látszik, hogy nagy az érdeklődés. Kérek minden kollégát, hogy most jelezze, hogy hozzánk kívánne szólni, vagy sem, mert akkor lezárnám a listát. Igen, Jatava asszony is tehát kérem még egyszer, hogy most tegyék föl a kezüket, és aztán lezárom a listát. Tudom, hogy ez egy kicsit kellemetlen, de egész egyszerűen annyira rövid az időnk, és gyakran előfordul, hogy valaki befut a végén, és akkor a lista soha nem ér véget, mindig van újabb és újabb hozzászólónk. Köszönöm. Tehát akkor, kedves kollégák, ezzel lezárom a, lezárom a hozzászólók listáját. Nagyon hosszú, most lezárom, pont ezután már többet nem kap senki szót. Átadom akkor a képviselőnek a szót parancsoljon. Eh. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Hát először is szeretném megköszönni a meghívást, hogy eh, meghívtak bennünket az easo ot eh, e- erre a vitára. A bizottsággal együttműködve dolgozunk az áthelyezési műveletek terén, igyekszünk ezt a projektet sikerre vinni. Tehát ha megnézzük az első diát, hogy ki felel meg a feltételeknek, és kire vonatkozhat az áthelyezés, akkor ugye 75% kikaphat nemzetközi védelmet, nézzük, szíriaiak, eritreaiak és irakiak érkeznek, illetve közép-afrikai köztársaságból érkeznek olyan személyek, akik megfelelnek a feltételeknek, tehát ők bekerülhetnek ebbe a projektbe, a hontalan személyek is, abban az esetben, hogyha azt állítják, vagy pedig ténylegesen ezekben az országokban tartózkodtak. Némi háttérinformációt hadd adjak. 34.134 embert Olaszországból, 66 ezret Görögországból, és 54 ezret eh, pedig, tehát egyelőre helyeztünk át, és 54 ezer pedig további áthelyezésre vár. Svédország azt kérte, hogy őt is vonják be ebbe a projektbe. A végrehajtás két évnél is többet vesz időbe egy picivel. Én azt arról biztosíthatom önöket, hogy a kedvezményezettek, tehát az áthelyezett személyek mindenképpen ugye regisztráltak, tehát az új lenyomatukat levették, és így tovább. Rátérhetünk a következő diára. Mi történik pontosan a folyamatban, tehát mi a mi szerepünk, talán még vizuálisan is bemutathatom ezt önöknek, itt vannak a képek, Először is információt nyújtunk, rögtön ahogy megérkeznek, leszállnak a hajókról, vagy ahogy be, megérkeznek ezek a személyek, akkor akik megfelelnek a feltételeknek, azok számára tájékoztatást adunk az áthelyezési műveletről, illetve a menekültügyi eljárásokról, a menedékérelem benyújtásáról, és így tovább. Az egyik éppen a leszboszi eseményeket lehet látni Görögországban, ahol egy kollégánk éppen ezt a munkát végzi. Regisztráció. Nyilván segítjük a tagállamokat a regisztrációs folyamatban, tehát hogy a menekült, menedékérelmeket regisztrálni tudják, és utána pedig az úgynevezett párosítási, azaz matchmaking gyakorlat következik a feltételeket teljesítő személyeket tagállamokhoz soroljuk, amely, olyan tagállamokhoz, amelyek a legmegfelelőbbek lennének a számukra, és utána pedig következhet az útnak indulás. Jelen pillanatban több országot említhetek. Olaszországban például a hotspotokban is sokan vannak, lampedúzában is. Itt információk információkat adnak, aztán Agrigentóban is van egy ilyen hely, Milánóban, Rómában és Katániában is vannak még ilyen személyek, majd elmagyarázom később, hogy miért Milánó és Róma, de most tehát tényleg Görögországra, ugye Lesbos az egyik hely, amit említettem helyszín, és aztán Aténban is lesz ez, a regionális hivatalban is lesznek ilyen személyek. A térképről láthatják, hogy a hotspotok, amelyek Görögországban működnek, azok a leszbosziak, illetve Kios Samos, Leros, majd még később fog megnyílni, tehát pirossal van jelölve az a hotspot, ami működik Olaszországban, Lampedusa nyilvánvaló, ezt most említettem, és aztán ott vannak az egyéb ö, hotspotok, Trapani, Porcello, Augusta, Taranto, és így tovább, ö, ezek is szerepelnek a térképen pöttyel jelölve. Az EASO 126, bocsánat, 274 szakértőt kért, és a mai napig 176-ot sikerült kapnunk ebből a 274-ből. Jelenleg 30-an dolgoznak a helyszínen, és mivel nem az összes hotspot nyílt meg még, azt mondhatjuk el, hogy a jelenlegi ö, személyzeti szint az megfelelő, ugye a még nem megnyitott hotspotok fényében. Az olasz és a görög helyzet teljesen más, tehát fontos, rugalmas megközelítést alkalmazni az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szemszögéből, az EASO szemszögéből. A kihívások. Miért vagyunk ilyen lassúak, ahogyan ezt páran említették? Hát ezt a folyamatot azért egyrészt be kellett indítani, a másik pedig, hogy nem minden hotspot működik, ezt is mondtam már. Vannak olyanok, amelyek még meg sem nyíltak, és egyéb logisztikai kihívásokkal is szembe találjuk magunkat. Tehát például gyakorlatilag előfordul, hogy egy távoli szigeten hogyan teszünk szert internet kapcsolatra. Tehát ehhez azért idő kell, vagy nincsenek egész egyszerűen irodák, amelyeket használhatnánk, és így tovább. És még valami, amit meg kell említeni, hogy van azért bizonyos fajta vonakodás is, tapasztaljuk ezt, nem mindenki, aki bekerül ebbe az adhelyezési projektbe, olyan szívesen kerül ebbe bele, tehát van, aki vonakodik, ezért is olyan fontos a tényszerű információkat elmagyarázni, és meggyőzni ezeket a személyeket, hiszen ez a megfelelő alternatíva számukra. Mit próbálunk tehát tenni, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljünk? Először is olyan áramlásokra is odafigyelünk, amelyek a hotspotokon kívül vannak. Ezért vagyunk jelen Milánban is. Megpróbáljuk megtalálni azokat a személyeket, akik mondjuk Pocalon keresztül jutottak be, ez most még nem hotspot, és most már Észak-Olaszországban vannak, tehát megpróbáljuk beazonosítani azokat a csoportokat, akik megfelelnének a feltételeknek, és be, megpróbáljuk őket bevonni ebbe a projektbe. Vannak mozgó irodáink is tulajdonképpen a, a görög szigeteken például, azért, hogy tudjunk ezeken a helyszíneken is dolgozni. Tehát néhány nap kérdése, hogy így dolgozni tudjunk. Vannak mozgó csapataink is, tehát ugye ha tájékoztatnak bennünket, hogy hova várható a következő érkezés, akkor oda tud menni a csapatunk, például, hogyha van egy csapatunk Rómában, és megkapja az információt, hogy hova érkeznek az emberek, akkor útra kelnek, és pár órán belül esetleg már ott is vannak a helyszínen. Ezek tehát a számadatok az eddig áthelyezett személyekről, és ahogy látják, és egyébként el is magyaráztam korábban, hogy ezek a számadatok nem túlságosan magasak, de azért vannak sikertörténetek. Itt egy család, amelynek a történetét egészen az elejétől a végéig követtük. Lesbosban regisztrálták őket Görögországban, és a teljes folyamat a regisztrációtól kezdve odáig, hogy az új luxemburgi otthonukba eljutottak, és hogy a gyerekek már iskolába is kerültek, kettő hetet vett igénybe. Tehát azt hiszem, ez mutatja, hogy egy ilyenfajta program azért sikerre vihető, akkor, hogyha minden partner a szolidaritás szellemében együttműködik. Thank you very much. Let's move straight to uh, the members. We'll just start with the um, shadows on this file. And we go to Köszönöm szépen, és először Lenárc úrnak adom meg a szót a néppárt képviseletében, aki árnyék előadó. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Körkhop úrnak a bevezetőt, és köszönöm szépen a bizottságnak és a tájékoztatást, a tanácsnak is az ismertetést, illetve az EASO-nak is ezt a beszámolót. Ez az első eszmecsere a javaslattal kapcsolatban, de hát azért már nagyon sokat dolgoztunk vele a házban, hiszen a tanács döntést kellett hoznia a 4000 főről, illetve a 120 ezer főről, hogy ezek a személyek áthelyezhetők legyenek Görögországból, illetve Olaszországból. És hát az az igazság, hogy én is és mások is sokan csalódottak, amiatt is, hogy nem vontak be bennünket hivatalosan az együttdöntési eljárás keretein belül ebbe. Nyilván a tanácsunkat meg tudjuk adni, de bármilyen fajta állandó áthelyezési mechanizmus mindenképpen a parlamentet társjogalkotóként kell, hogy szerepeltesse. Tehát ennek szellemében kívánjuk megtervezni, létrehozni ezt az állandó áthelyezési mechanizmust. Nagy felelősség egyébként ez. Remélhetőleg egységesen, hatékonyan és zökenőmentesen gyorsan tudunk előre haladni. Én is örömmel várom az együttműködést a kollégákkal, és teljesen egyetértek Timothy Körkoppal, nincsen csodaszer, ami mindenre jó, nem is létezik, csak akkor működik az áthelyezés, hogyha a migráció összes többi aspektusával foglalkozunk, és minden a helyén van, tehát ez a visszatérítése is vonatkozik a külső határok védelmére, ellenőrzésére, a hotspotokra, és így tovább. Ha most én ide a legutóbbi az ELZO beszámolójára tekintek a diákra, hát azt hiszem, hogy nem lettem meggyőzve sokkal jobban, mint eddig voltam. Tehát ez csak akkor működik, hogyha nagyon világosan meghatározott konkrét körülmények, feltételek és benchmarkok alapján dolgozunk. Jelenleg a, a javaslatban teljesen hiányoznak ezek a benchmarkok, nincs benne semmi, benne van, hogy mit fognak kiszámolni, de hogy most akkor mi számít beáramlásnak és mi nem, ez nincs meghatározva pontosan, és így tovább. Attól félek, hogy ugyanabban a helyzetbe kerülünk, mint az ideiglenes védeleme kapcsolatos irányelv esetén. Nagyon boldog volt mindenki, hogy végre elfogadtunk valamit, de aztán soha senki nem használta. Hát ezt előzzük meg minden áron a mostani esetben. Engedjék meg, hogy néhány kérdést föltegyek a bizottságnak. Most akkor ezzel a javaslattal ugye foglalkozunk, a bizottság viszont bejelentette egy részletes értékelést, méghozzá a Dublini szabályok részletes felülvizsgálatát, értékelését. Ez vezet majd a felülvizsgálathoz. Hogyan passzol be akkor ennek a javaslatnak az elfogadása ezekbe a keretekbe? A második dolog, amit kérdeznék, az, hogy az, hogy állandó válságmechanizmust fogadunk el, az nem akadályozza meg a tanácsot abban, hogy a 783-as cikk értelmében ő még sürgősségi mechanizmusokról döntsön. Tehát akkor a, honnan fogjuk tudni, hogy a tanács vajon a saját sürgősségi, gyorsan elérhető válságmechanizmusaik helyett az állandó mechanizmust fogja használni. Köszönöm, és akkor uh, Mérem Dáli következik a szocialistáktól. Máltaiul fogok beszélni. Uh, Szultimeti Kerkopal al addan traduttori. Köszönöm szépen Kerkop a megjegyzéseket. Látjuk, hogy uh, innen hogyan lehet tovább lépni. Szocialisták részéről annyit mondhatok, hogy nagyon fontosnak tartjuk ezt a dossziét az egész menekültügyi, illetve bevándorlási politika rendkívül fontos. Jól mutatta a prezentáció, hogy konkrét fellépésre van szükség. Csak így válhatnak valósággá a, meg, a javaslatok. Nem elég a megállapodás az áthelyezést illetően, fontos, hogy ez valóban megvalósuljon. Láttuk, hogy csak 150 embert helyeztek át, ez pedig nem elég nagy szám, hiszen egyre többen érkeznek Európába. Nem szabad szőnyeg alá soporni ezt a problémát, és nem hagyhatjuk magukra az érintett országokat sem. Ezen kívül szeretnék utalni arra, amelyet az elzó képviselőitől hallottunk. Elmondta, mennyire fontosnak tartja a tagállamok szerepét, és hogy mit tehetnek a siker érdekében. Véleményem szerint van egy-két gondolat, amely rendkívül fontos először is. Szerintem ez a probléma nem fog megszűnni egyik napról a másikra. A menekültek száma növekedni fog. Nagyon fontos, hogy tényszerűen is szolidaritást vállaljunk, ne csak a szavak szintjén. Úgy gondolom, hogy ez a dosszié, ez az anyag mindenképpen lehetőséget nyújt arra, hogy a szolidaritás elvét a gyakorlatban megvalósítsuk és egy olyan törvény lépjen életbe, amely automatikusan érvényesül. Sok esetben azt látjuk, hogy a Dublini rendelet nem működik. Hogyha megnézzük a gondokat, a problémákat, a kihívásokat, akkor jól látjuk, hogy meg kell változtatni a módszerünket, el kell mozdulnunk a bizottsági javaslattól, mert ez túlságosan homályos, ennél konkrétabban kell fogalmazni. Gondolok itt például a válság definíciójára, illetve a kritériumokra. Ami engem illet, várom a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevővel folytatott munkát a következő hetekben, és nagyon remélem, hogy valós eredményt érünk majd el. Köszönöm szépen az ALDE részéről. Szeszia Wikström kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, elég döbbenetes képeket, döbbenetes adatokat hallottunk, láttunk ami a 31 személy áthelyezésének sikerét illeti Görögországból. Nos, éppen Görögországban voltam akkor, és ez valós sikertörténet volt, de a 31 személy az bizony nem túl sok. A másnap azonban olyan hírek jöttek az áthelyezettektől afelé, azok felé, akik éppen úton voltak, hogy nagyon jól érezzük magunkat Luxemburgban, és aztán mindenki Luxemburgba akart menni. Szembe kell nézni olyan helyzetekkel is, mint például az észt miniszter véleménye, akivel az Egyesült Államokban találkoztam, próbáltak áthelyezendő személyeket azonosítani, de sajnos sajnos hibás információt terjesztettek, még mielőtt az észt külügyminisztérium korrigálhatta volna a rossz információkat. Félnek az üldöztetéstől, a háborútól, ettől menekülnek, és nem akarnak ugyanebbe a helyzetbe kerülni, ezért félnek attól, vonakodnak attól, hogy repülőre szálljanak és áthelyezzék őket. Kérdésem pedig, mit lehet tenni, a helyzet orvoslására vannak-e pszichológiai csapatok, vannak-e olyan személyek, akik olyan készségekkel rendelkeznek, akik segíteni amelyekkel segíteni lehet ezeknek az embereknek. Hiszen nagyon fontos, hogy a helytelen információs kört megakasszuk, és valóban bizalmat építsünk ki, különösen, amikor kiszolgáltatott emberekkel van dolgunk. Hiszen összesen 150 ezer embert kívánunk áthelyezni, hát ilyen tempóban ez kb. 75 évet fog igénybe venni, ha csak nem teszünk valamit. És tudni szeretném, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni, tehát azért, hogy áthelyezenek nem csak egy, 15 vagy 30 embert, hanem valóban tömegeket. A második kérdésem kapcsolódik Svédország helyzetéhez. Svédország nagyon nehéz helyzetben van. Egy pár héttel ezelőtt egész egyszerűen nem lehetett már matracot kapni az országban. Mindenütt elhelyezésre kerültek az emberek, a földön, iskolákban, gyárakban, ágyak nélkül egyszerűen a padlón aludtak, illetve kint a szabadban, pedig jön a tél. Svédországban már ö, hideg van, nulla fok alatti a hőmérséklet. Egyszerűen nem tudunk megbirgózni a helyzettel, ezért kérdésem a következő, mi a helyzet a Svédországban levők áthelyezésével? Kollégák, több tízezren érkeznek hetente, most a drágói intézkedések, intézkedések miatt ez az áramlat egy kicsit lassul, de összességében elfogadhatatlan, elviselhetetlen a helyzet. Hónapokkal ezelőtt, vagy kb. egy hónappal ezelőtt kértük az áthelyezést, mi történt az elmúlt időszakban? Köszönöm, Ská Kele következik a zöldek részéről. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Én is támogatom az elhangzottakat a sürgősségi áthelyezési eh, rendszer akkor azt, azt mondtuk, hogy egy állandó mechanizmus szeretnénk. Természetesen ez nem szabad, hogy eh, akadályozza a Dublini rendszer reformját, értelmes reformját. Össze kell valahogy kapcsolni a kettőt, hiszen ez a mostani javaslat megváltoztatja a Dublini rendeletet is. Ezért azt gondolom, hogy nagyon jó a javaslat, ezt az eszközt a zöldek támogatják. Azt is jónak tartom, hogy akkor hozunk döntést, illetve a bizottságra bízzuk a döntést, hogy mikor van válsághelyzet. Nem tudom, hogy itt ebben le kell-e iránymutatást adnia, vagy sem. Vagy esetleg az átmeneti védelmi intézkedéseket a tagállamra hagyjuk, aztán pedig a bizottság mondja ki az utolsó szót abban a tekintetben, hogy válsághelyzet van-e véleményem szerint. Egy-két dolgot azonban meg kellene változtatni. A 75%-os küszöbérték szerintem eléggé önkényes, szerintem ezt csökkenteni kellene 70%-ra, hiszen levontuk a tanulságokat. Igen, ez is önkényes szám, azonban az afgánok 74%-on állnak, és ők ebből kikerülnek, ebből a küszöbértékből. Így nagyon sok afgán menekült Görögországban akad el, anélkül, hogy áthelyezés reményével számolhatnának. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor ők is menekül státuszban vannak, őket is be kellene venni ebbe a mechanizmusba. Levon, le kell vonni a tanulságot a vészhelyzeti sürgősségi áthelyezésből, nem szabad azt kérni a menekültektől, hogy először ügyi kérelmet nyújtsanak be abba az országba, ahol éppen tartózkodnak, hiszen ez plusz administratív terheket ró ki, hiszen először Görögországban vagy Olaszországban kell státuszt kérniük, miután, mielőtt még őket áthelyeznék, de aztán utána ugyanezt az eljárást végig kell hajtaniuk a áthelyezést követően. Ez, hogyha az első menekültügyi kérelmet megszüntetjük, akkor ezzel felgyorsítanánk az eljárást. Tudjuk, hogy az előbb említett két osan nagy terheket cipel, ezért az ő menekültügyi kérelmük úgysem fog működni, úgyis át kell őket helyezni, és akkor miért kellene kétszer végigmenni ezen az eljáráson? Nagyon fontosnak tartom az információt, fontos, hogy az EASO-nak kellő munkatársa legyen a helyszínen, a hotspotokon is, és több idő álljon rendelkezésükre, mert a hotspotok ugye a gyorsításról szólnak, a regisztrációra vonatkozóan például, ugyanakkor ugyanakkor időt kell szenni arra, hogy beszéljünk a menekültekkel, elmondjuk azt, hogy mit jelent az áthelyezés, és mi, milyen, milyen helyzet vár rájuk a különböző országokban, például Luxemburgban. Erre is időt kell szállni. Aztán egyetértek azzal is, hogy a másodlagos mozgásokat meg kell akadályozni. Ez volt a helyzet már a, a sürgősségi áthelyezéssel. A bizottságnak megvan a saját megközelítése. Azt mondjuk, hogy a menekültek prioritását figyelembe kell venni, de ezt nem kapcsolják a másodlagos mozgás megakadályozásához, pedig itt a kulcs minél jobban figyelembe kell venni a szociális kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat, a nyelvi készségeket, és így tovább, és akkor valóban ezek a menekültek oh, valóban boldogok, elégedettek azzal az országgal, ahova kerülnek, és nem akarnak másodlagos mozgást. Ez az adminisztratív terheket csökkenteni, illetve a menekültek jogai sem sérülnének, hiszen a bizottság azt mondja, hogy a menekülteknek a hatóságoknál jelentkezniük kell, és így tovább, de hát ez valós gondot okoz a jelenlegi érvényben lévő menekültügyi irányelv kapcsán, hiszen itt bizonyos jogokat garantálunk, tehát itt konfliktus helyzet van. Szerintem sokkal jobb lenne, hogyha másodlagos mozgásokat megelőznénk, megakadályoznánk. Aztán, ami a várakozási időszakot illeti, hogyha meg megérkezik valaki Lesboszra, és azt mondjuk neki, hogy itt van ez a remek terv, áthelyezünk majd, de két hónapot vesz igénybe. Itt két hónapig az utolsó fillérjeidet kell elkölteni, magadat ellátni, fenntartani. Nos, lehet, hogy erre azt mondják, hogy köszönöm, de nem. Ezt a várakozási időszakot rövidíteni kellene, és gyors döntést kell hozni. Aztán, ha megengedik, egy, bizottság, egy kérdést is megfogalmaznék a bizottság felé. A tagállamok fizetnek azért, hogy a kötelezettség alól mentesüljenek egy évre. Mi az ezzel kapcsolatos tapasztalat? Ugye megvan itt a GDP arányos százalék, hogyan lehet rávenni a tagállamokat, hogy valóban ellássák a kötelezettségeiket. Nem akarok senkit így sietetni, de nagyon-nagyon hosszú a listánk, és még két nagy jelentés van a napi rendünkön. Tudom, tudom, tehát ez is egy nagyon fontos téma, de egész egyszerűen kérem a kollégákat, hogy egy picit tartsák a szemüket az órán is. Az FTD képviseletében Laura Ferrara következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, jó lenne abból kiindulni, amit Skemri úr elmondott a beszámolja végén, tehát hogy minden működik, a szereplők a szolidaritás szellemében avatkoznak be. Nyilvánvaló, hogyha a számadatokra akarunk alapozni, akkor hogy jelenleg hiányzik az együttműködés, a szolidaritás szelleme, hiszen csak 14 ország mutatott hajlandóságot arra, hogy helyeket ajánlott fel az áthelyezésre tehát a 170 ezerből csak pár száz 198 migránst helyeztek el Olaszországban, és 39 ezeret kellene, tehát a, nyilvánvaló az, hogy ahogyan Juncker úr elmondta, mm, nem lehet tudni, hogy mikor jutunk el az összes menekült elhelyezéséhez, és itt ugye vészhelyzetről van szó. Megnézzük, hogy mi történik a kötelező mechanizmussal, a tegnapi tapasztalat, ahol egyébként Scambry doktor is jelen volt, részt vettem a kozak éves gyűlésén, és különböző képviselőkkel, különböző tagállami képviselőkkel cseréltünk eszmét a migráns áramlás kezelését illetően. Tapasztalatom volt egy teljes blokkhelyzet, egy elutasítás amelyet szilárdan kifejezés, kifejezésre juttattak bizonyos tagállamok, azt illetően, hogy a migránsok áthelyezési mechanizmusa létrejöjjön, a kötelező elemet utasították el, nem foglalkoztak a, a szubszidiaritás elvét tűzték a zászlajukra, mert szerint Európa nem kényszeríthet egyetlen országra sem migráns áthelyezést. Nos, szerintem ez a szolidaritás és együttműködés szellemivel ellentétes, amely a 80-as cikkben található, vagy akár a szerződés 78-as cikkével úgy szintén ellentétes ez a fajta fellépés. Nos, hogyha a jelenlegi adatokra akarunk építeni, és a jelenlegi érzelmekre, akkor a jövőbeli perspektíva eléggé sötét. Egyetértek Skeller kollégával, ez a bizonyos 75% talán hasznos lenne így módon, vagy akár 70%, hogy így módon más migránsoknak is lehetőséget adnánk arra, hogy áthelyezésre kerüljenek. Ugye ő utalt helyesen az afgánokra. Aztán itt a lehetőségek előrejelzése is hiányos, ez nem akadályozza meg a másodlagos mozgásokat, tehát további migráns mozgásokat az EU-n belül. Köszönöm. Thank you, Laura. Thank you for being brief as well. Köszönöm, és köszönöm, hogy ennyire röviden szólt hozzá. Okay, now, colleagues, um, so we first have uh, Mr. Dupré. Kollégák, akkor Gerard Dupré következik az árnyék előadók után a képviselők sorában. Köszönöm, elnök úr, nagyon gyorsan. Nos, én meggyőződéses európai federalista vagyok, a szolidaritást támogatom a tagállamok között a nagy problémákkal szemben. Számomra ez nem választás, hanem kötelezettség. Ugyanakkor gondom van ezen javaslat ütemtervével. Megfelelő-e? egy eszmecserét beindítani egy állandó mechanizmusról, amikor láthatjuk a csalódást keltő eredményeket, amelyeket átér, elértünk a 160 ezer menekült áthelyezését illetően. Hát ez nem az európai szolidaritás bizonysága. Tehát felmerül bennem a kérdés, hogy tekintettel a közvélemény állapotára bizonyos tagállamokban vannak itt politikai megfontolások is, és bizonyos javaslatoknak kevés esélye van, hogy jó eredményre vezessenek. Tehát itt kérdés az, hogy jól van-e időzítve ez az egész dolog, ugye láthatjuk közvélemény változásait jelenleg állapotát, láthatjuk Franciaország választások eredményeit, tehát itt mindenféleképpen globális látásmódra van szükség a migráns kérdést illetően, és ahelyett, hogy egyetlen mechanizmusra összpontosít, talán Kirkop úr helyesen említette, itt van a külső határok ellenőrzésének kérdése, a visszatérítés kérdése, a polgárok nem szívesen fogadnak el egyetlen elemet egy csomagból. Itt két dolog zavar a, ebben a jogszabályban. Ugye egyrésztről a Dublini rendszer derogációja, én ezt támogatom, de egy két korlát is van, ez a 40% és a 75%. Tehát egyetlen ország kap, sem kaphat 40%-nál többet, ugye az áthelyezést illetően. Ezt mi alapján hoztuk ezt a szabályt? Melyek a kritériumai ennek? Másrésztről jelenlegi helyzetben mennyien profitálhatnak ebből az áthelyezési mechanizmusból, a gazdasági migránsokat is figyelembe véve. Tehát értékelték-e, hogy hány szeméről beszélünk itt. Ami azonban a legjobban zavar, a második derogáció. Egyes tagállamok ugyanis nem óhajtanak az áthelyezési mechanizmusban részt venni. 2 vagy 0,1%-ról beszélünk, tehát mindenki tudja, hogy ha két megoldás között lehet választani, akkor mindenki azt választja, amelyik kevesebbe kerül. Hogyha valaki 20 ezer migránst kell, hogy befogadjon, és ez drágább, mint 0,02%, nos, itt vannak olyan országok, akik nem akarják a migránsokat be, elfogadni, ugye itt Közép-Európa országairól van szó, tehát hogyha 0,02%-ot kell befizetni szankcióként, és mondjuk 20 vagy 30 ezer migránst kellene befogadni, akkor nyilvánvaló, hogy számításokat végeznek, és azt a megoldást választják, amely kedvezőbb számukra gazdaságilag és így módon a többiek kell, hogy e- befogadják azokat a migránsokat, amelyekkel, akiket ezen államok elutasítanak. Tehát itt a derogációs mechanizmus egy egyszerű mechanizmus, de egy jelentős különbséget fog ez eredményezni az EU-s országok között, és nagyon sok országban nehéz helyzetet teremt, ugyanis egyesek elfogadják a szolidaritást, mások pedig kívül akarnak ezen maradni. A végén persze mindennek működnie kell, hiszen emberekről van szó, emberi lényekről. Hello, Haho úr következik. Elnök úr, ez a mechanizmus csak akkor azokra a nemzetiségekre fog vonatkozni, akiknek az elismertségi aránya 75%-nál nagyobb, de a különböző nemzetiségek elismertségi aránya az egyes tagállamokban teljesen más, úgyhogy annak az esélye, hogy valaki mondjuk nemzetközi védelmet kap, az részben attól is függ tulajdonképpen, hogy melyik országból küldik. Szóval engem érdekelne, hogy ezeket a döntéseket ki fogja meghozni, és minek az alapján. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a menekült szempontjából egyes tagállamok sokkal vonzóbbnak tűnnek, mint mások, és ennek több oka van. A tagállami szempontot nézve nyilvánvaló bizonyos menekültek elfogadhatóbbak vagy kívánatosabbak, mint mások, ez is egy tény. Ezek a preferenciák hogyan fogják befolyásolni a döntéshozatalt, vagy egyáltalán befolyásolni fogják ezt? Persze gondolhatjuk azt, hogy mi meg tudjuk akadályozni azt, hogy aztán az áthelyezettek új boli elmozdulását megakadályozzuk, meglátjuk a gyakorlatot. Skelkeler asszony azt mondja, hogy a menekült kér, személyét, igényeit figyelembe kell venni a lehető legnagyobb mértékben. Na de hát ezek a személyes preferenciák vezettek a jelenlegi helyzethez, ahol gyakorlatilag egy tucat tagállam fogadja be szinte az összes kérelmet, és a többiek meg szinte semmit és senkit. Köszönöm. A következő hozzászóló Jótova asszony. Iljana, parancsolj. Köszönöm szépen, bulgárul fogok hozzászólni. Nos, a legtöbb dolgot, amit mondani akartam, már elmondták a kollégák, úgyhogy csak a legfontosabb szempontokra összpontosítok. A nyári szünet előtt elfogadtuk az ideiglenes áthelyezési mechanizmust, már ez is nagyon nehéz volt a tagállamok számára, és nem is hagyják végre. Ez a mai valóság nem lehetünk ezzel elégedettek, hogyha megnézzük a számokat, az áthelyezettek számát, nem lehetünk elégedettek. A kérdésem a következő, hogyan fogjuk azt megakadályozni, hogy az ideiglenes és az állandó mechanizmus kihasson egymásra, hiszen látnunk kell majd, meg kell látnunk, hogy a 160 ezer személy esetében hova vezet az ideiglenes áthelyezési mechanizmus, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy a nyár óta drámaian megváltozott a helyzet. Nagyon sok személyről beszéltünk Olaszországban és Görögországban, de hát tulajdonképpen most akkor mit fogunk tenni? A felhalmozódott személyekkel, ugye hatalmas áramlatok jönnek a Nyugat-Balkán irányából, mit fogunk ott tenni? megjelentek a kerítések, ez is nagyon nehéz helyzetet teremt Görögország számára is, és az állandó mechanizmus esetében lehet, hogy talán gondolni kellene arra is, hogy hotspotokat hozzunk létre a származási országokban. Úgy tűnik, hogy a Európa nem tudja ezt egyedül megoldani. Azt is szeretném tudni, hogy milyen változásokra számíthatunk a Dublini rendeletben, és hogy ez hogyan változtatja meg a helyzetet, vagy hogyan befolyásolja majd az állandó áthelyezési mechanizmust. Köszönöm. Uh, thank you, Chair. Uh, colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Mielőtt uh, Bármit is mondanék, hadd mondjam el, hogy egyetértek Kirkopúrral a jelentéstevővel. A kísérleti projekt tanulságait le kell vonni lépésről lépésre. Ugyanakkor vannak kérdéseim. és ezek az elszó jelentésére épülnek. A 2015 2015-ös relokációs intézkedés kimondja, hogy ha nincs regisztráció, akkor a menekült kérő kizárják az áthelyezési eljárásból. Azonban a menekültügyi dokumentumban nincsen olyan információ, információ hogy ez a menekült volt-e hotspoton, vagy nem, csak az érkezés dátuma dátumát tüntetik föl, a helyét nem. Nincs regisztráció, nincsenek jogok, ez egyértelmű, és a delegáció garanciához vezet, a jogalkotási szövegben szereplő kötelezettségeket vállalni kell. Ami az elszó jelentését illeti, nagy figyelemmel követtem azt, és két fontos dolgot szeretnék kiemelni. Ezt értem, hogy nem minden hotspot működik rendesen, és ez érthető is, hiszen egy hihetetlen logisztikai kihívást jelent ezeknek a működtetése. Azonban azt is hallottuk, hogy a hotspotokon kívül történik majd az áthelyezés, ezt igazából nem értem. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Hogyha azt mondják, hogy a hotspotokon kívül történik az áthelyezés, akkor, akkor értelmetlenné válik maga a hotspot, tehát amiért létrehoztuk. Szeretném -e valóban pontosan látni, miről van szó? Akkor nem kell a hatspaton keresztül menniük a menekülteknek, mert nem tudjuk kezelni a helyzetet, vagy, vagy mi a helyzet? Meg kell értenünk, meg kell értenünk, hogy mi is a helyzet a hatspatokkal, hiszen hogyha ezeket kikerülhetik a menekültek, akkor nem lesz majd rálátásunk az egészre, és szinte lehetetlen lesz megvalósítani az áthelyezési eljárást. És végül Keller kollégának szeretnék reagálni, egyetértek önnel, hogyha ideális világban élnénk, akkor igaza lenne, de nem egy ideális, tökéletes világban élünk. Hogyha az ön logikáját követjük, akkor persze szeretnénk választási lehetőséget biztosítani a menekülteknek, de ez azt jelenti, hogy a már jelenleg is túlterhelt országok, Észak és Nyugat-Európában további terhekkel kellene, hogy szembenézzenek. Tehát valahogy jobb egyensúlyt kell találnunk, hogy minden tagállam ugyanabban a hajóban nevezzen. Hogy észak, dél, kelet és nyugat egyenlően oszhassa meg a terheket. Azt hiszem, hogy itt pragmatikusabban, gyakorlatiabban kell eljárnunk. Köszönöm. Birgi Szipel következik. Elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akik most kérnek szót, de már a vita elején jeleztem, hogy lezárom a felszólalók listáját. Hiszen kevés az időnk. Birgit. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Januárban valóban illetve alapvetően támogatom azt, hogy legyen egy állandó áthelyezési mechanizmus, és egyetértek azzal is, amit Timothy Kölköptől hallottunk. Egy intézkedés nem hozhat varázsütésre megoldást. A holisztikusan kell megközelíteni ezt a kérdést, holisztikus a javaslat, így kell erre tekinteni. Lehet, hogy a tanács válasza mutatja azt, ami az aggályom. Az aggályom pedig az, hogy a tagállamok nem igazán vesznek részt ebben a holisztikus megközelítésben. Körülbelül 140 menekültet helyeztek át. 140 menekültet. Emlékszem, a tanács azt mondta, hogy november végéig legalább 40 ezer menekült áthelyezése megvalósul. Most pedig 140-nél járunk, hát nagyszerű. Hogyan számíthatunk arra, hogy egy másik áthelyezési mechanizmussal jobb eredményt érünk el? Timothy a pull faktorokról beszélt. Miről van szó? A szíriai háború pull factor hogyha egy eritreai menekült csak Németországba akar menni, mert ott sok pénzt kap. Nos, hát azt hiszem, hogy a pull factor áll a hátterében annak, hogy miért menekülnek az emberek. Ezzel pedig nem foglalkozunk, nem foglalkozunk a gyökerekkel, a szíriai háborúval, pedig egyre többen jönnek a határainkhoz. Nem figyelünk oda arra, hogy a jordániai és a libanoni táborok túlterheltek, és aztán jönnek a menekültek Európába. Még az UNHCR-nak sem adtunk támogatást, hogy az élelmiszerellátást biztosíthassa. És pull beszélünk, Hát ez nevetséges. Rémálmaimban látom azt, hogy a tagállamok mm, valóban megállapodnak az áthelyezésben, és aztán egyetlen menekült sem jön Európába. Miért? Mert lezárjuk a határokat, kerítéseket építünk, és delegáljuk a menekültek elhelyezésének feladatát Törökországba és más tagjelölt országokba, azonban az afrikai országokban a helyzetet nem orvosoljuk. Tehát az egész, amit itt hallunk, az nevetséges. Egyértelmű jelzést akarok látni a tagállamok részéről, hogy nem csak kerítéseket akarnak építeni, és pénzzel tömni más országokat azért, hogy megtartsák a menekülteket. Azt akarom látni, hogy egyértelműen jelzik, felvállalják saját felelősségüket, befogadják a menekülteket, azokat, akik az üldözés és a háború elől menekülnek. Akkor aztán valóban lehet majd előrelépést elérni egy új intézkedést. Mr. Kirkos, please. Kirkopul következik végül. Körkosz úr. Görögül fogok beszélni, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Két kérdést szeretnék... To, to pio είναι maximum. Két kérdést szeretnék feltenni a bizottság képviselőjének. Az egyik, ez a 40 százalék a maximum küszöbb az elmúlt hat hónapban a menedékkérőket illetően. Ugye ez a menekült áradat nem lineáris, hanem vannak csúcsok, például tavasszal, még télen kevesen érkeznek, hogyha tehát ezekre a csúcsokra nem vagyunk tekintettel, akkor elképzelhető, hogy egyes hónapokban a menedékkérők nem rendelkeznek majd megfelelő jogokkal. Aztán egyes országokban hézagok jönnek létre a rendszerben, ugye itt akár természeti katasztrófáról is szót ejtenek. Az áradás egy adott ország szemére lehetővé teszi, hogy egyetlen menekültet se fogadjon be. Nos, ez a 150 menekült, amiről itt szó esik az elzó jelentésben, 50 ezeren érkeztek Lesbos szigetére, csupán egy hónap leforgása alatt. Nos, ők nem a mechanizmusra várnak valamennyien, nem akarnak Görögországban maradni, és gyalog átmennek Macedóniába. Amit tehát mit teszünk, az az, hogy nem adunk bizalmat a menekülteknek, nem tudjuk elérni, hogy Görögországban maradjanak a mechanizmus lebonyolítására várva. És ez az egész kísérletet utcába futtatja. Csak azok a menekültek, amelyek a hotspoton keresztül mennek, mehetnek egy másik országba aztán. Ha azonban mi magunk sem hiszünk ebben, akkor arra ösztönözzük a menekülteket, hogy azt, tegyen, azt tegyék, amit már megtesznek, tehát hogy semmiféle bizalmuk nincs Görögországban, illetve az EU-ban, és semmiféle mechanizmusban nem bíz, vagy gyalog próbálják elérni azt az országot, ahova jutni kívánnak, például Németországot. And one sentence? Are you sure? Yes. Okay, one um, sentence. Um, I understand the difficulty. Ha jól értem, mondja Anna Gomez, akkor az elzónak nincs elég forrása, nincsen elég személyzet, és így tovább. De vegyék figyelembe például a következményeket. Az én hazám Portugália azt mondta, hogy készen áll arra, hogy befogadja a menekülteket, és nem jönnek a menekültek. Köszönöm, Anna. Kollégák, mielőtt a bizottságot és az elnökséget felkérem, illetve Körkopónak visszaadom a szót, hadd mondjak valamit, mert háromszor is megtörtént ez mikrofonon kívüli megjegyzések, amelyeket nem hallunk. Tehát, kollégák, csak egy valamit szerettem volna mondani, mert ma már a harmadik példa van arra, hogy rengetegen kívánnak hozzászólni, más szakbizottságokat is megkérdeztem, hogy náluk hogyan tudják megoldani. A mi szakbizottságunkban nem lehet ezt tulajdonképpen megoldani, mert mi kapjuk meg a legfontosabb témákat, csak nézzék meg a napi rendünket, nézzék meg, hogy mit kellett, hogy megtárgyaljunk a mai napon. Én megnézem a hozzászólások színvonalát is, nagyon kiváló hozzászólás. Egész egyszerűen csak eláraszt bennünket a munka most, és azt szeretném mindenkinek elmondani, hogy kérem, legyenek fegyelmezettek, mindenki legyen nagyon türelmes, nem láttam még ilyen hosszú hozzászólói listákat és ilyen intenzív eszmecserét, amióta én itt dolgozom a parlamentben, de hát egész egyszerűen egy idő után el kell kezdenünk napirendi pontokat kihúzigelni, mert nem fogjuk tudni tartani az időnket. Most mindent még napirenden tartottunk, de hát egy idő után a kollégák mérgesek lesznek, hogy nem tudnak hozzászólni a témákhoz. Tehát olyan sok jogalkotási téma van, amit nem tudunk kihagyni a napirendről, hogy valami fajta megoldást kell találni. Át fogom tekinteni a napirendeket, mert nagyon stresszes egy ilyen helyzetet kezelni, pláne hogyha egy ilyen fontos vitára kerül sor. Tehát akkor most a bizottságnak átadom a szót, és kérem, hogy akkor a jelenlegi helyzetben, amikor szinte kifutunk az időből, próbáljon választ adni a felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a, az élénk eszmecserét, amely itt lezajlott. Először is egy, egy kicsit összefoglalva néhány kérdést, tehát hogy lassan indult be ez a mechanizmus, illetve hogy a menekültek vonakodtak a részvétel nem volt annyira jelentős, elmondanám, hogy nem önkéntes ez. Ez egyébként a máltai rendszerhez képest itt a különbség, Málta esetében ugye ez nem működött, itt nem önkéntességről van szó, a menekültek vonakodását, vonakodásán felül kell emelkedni, ez nagyon fontos az áthelyezési mechanizmus sikerére nézve, hogy következetesen alkalmazzuk ezeket, vagy hajtsuk végre ezeket a döntéseket. Mit jelent a teljes végrehajtás? Azt, hogy az új lenyomatokat leveszik, és hogy Stevens asszony kérdésére válaszoljak, minden reguláris migráns áthaladjon a hotspotot, tehát senki, senki ne kerülje ezeket ki Olaszországban, Görögországban, és így tovább. A kiválasztásnak gyorsnak kell lenni, Szká asszony hívta fel erre a figyelmet, és kötelező érvényűnek. A másodlagos mozgások esetében vissza kell téríteni az érintetteket az áthelyezési tagországba, ez legyen a következmény. Most már egyébként ez lehetséges a visszatérítési irányelv esetében, és egyébként az ellenállást, illetve a hezitálást azt hiszem az is csökkenti, hogyha a menekültektől maguktól áll rendelkezésre információ arról az országról, ahová őket áthelyezték Ugye biztos előfordul, hogy senki nem akar az első eritreai lenni Észtországban, de hogyha már vannak mások, akkor szívesen megy oda az illető. Tehát reméljük, hogy az áthelyezések útján minden tagállamban létrehozunk bizonyos fajta diaszpórákat, és így az érintettek szívesebben mennek majd ezekbe az országokba. És ezért jó ez a luxemburgi példa, itt is hezitált a család, információhiány miatt, egész egyszerűen csak az információ miatt. Lenász és Dupré kollégák a kritériumokról kérdeztek, hogy nem eléggé részletesek ezek. Erre a következőket mondanám. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos fajta diszkrécióra mindig szükség lesz. Egyébként nagyon nehéz lesz a helyzet. A tanácsban és ebben a házban is, mert különben nem lehet elfogadni majd egyfajta katalógust, amely minden kritériumot tartalmaz, és akkor ugyanazt a sapkát próbáljuk mindenkire ráhúzni. Mert az egyes tagállamokban a helyzet nagyon-nagyon eltérő lehet, ezért a bizottságnak az a véleménye, hogy tartózkodnunk kellene attól, hogy előre elfogadjuk ezt a fix megoldást, ami a mindenkire lenne érvényes tehát a javaslatba beletettük ezeket a feltételeket, figyelembe vettük az egyfőre jutó migránsok számát, a tagállamok méretét, és így tovább, hát nyilván még erről majd tovább folyik az eszmecsere az elkövetkezendő trialógusokon. Wikström asszony, a Svédországból induló áthelyezésről kérdezett, megerősíthetem azt, hogy Avramopoulos biztos úr tegnap járt Stockholmban, és eszmecserét folytatott a svéd kormányjal. Most dolgozunk egy olyan javaslaton, amely valószínűleg a jövő hétre elkészül. Nem tudom, hogy a bizottság mikor fogadja ezt el hivatalosan, de azt az utasítást kaptuk, hogy ezt készítsük el, tehát e tekintetben is meg lesz az előrelépés, méghozzá elég hamar. Keller asszony és kérdései kapcsán mondanám, hogy a 70%-75% a helyes elismerési arány, hát erről vitatkozhatnánk éjjel-nappal vagy egy nap alá téve, de nem érdemes. Azt mondanám inkább, hogy a javaslatban az szerepel, hogy az elismerési ráta rögzítésre kerül gyakorlatilag három havonta, és ez azt jelenti, hogy három havonta frissítik az adatokat a helyzethez képest, tehát újabb nemzetiségek megérkezhetnek, azért, hogy legyen, nagy legyen annak a valószínűsége, hogy az áthelyezett személy az valóban menekült, ezt is majd még tovább vitathatjuk. A másodlagos mozgások esetében azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy ez is nagyon, font, hogy ez nagyon fontos, és ezzel kezdeni kell valamit. A bizottság is egyébként nyitott, és szívesen megbeszélünk még újabb javaslatokat egy valamit szeretnék világosan mondani, a profilokat már most figyelembe veszik. Tehát a sürgősségi esetben is, de a javaslatunkban is szerepel ez, tehát a tagállamok profilokat készíthetnek ebben a kontextusban. Csak egy oka lehet annak, hogy valakit elutasítanak, ez pedig a biztonsági szempontok. Ezt is említette valaki, tehát hogy a biztonsági szempontok fontosak. Keller asszony, ami a pénzeket illeti, Nincs még tapasztalatunk e tekintetben, hogy a, meddig mennek el a tagállamok, vagy milyen formában használják ezt az általányt, amit megkapnak, még nagyon az elején járunk a dolgoknak. Tehát erre majd még vissza kell térnünk később. Aztán azzal kapcsolatban, hogy csak 14 tagállam vesz részt ebben jelenleg, hadd mondjam itt el, hogy a sürgősségi javaslat egyébként is a végrehajtásra két évet szán. Ezt mi nem javasoltuk eredetileg, de a tanácsi tárgyalásokon merült fel, ugyanis több tagállam, amelyben jelenleg alig tartózkodtak menekültek, azt mondta, hogy kell valamennyi idő ahhoz, hogy infrastruktúrát hozzanak létre, és a menekülteket integrálni tudják, ezért biztosítottuk ezt a két éves időszakot, tehát ez így teljesen jó. Minden három hónapban ugye újra értékeljük a helyzetet, tehát nagyon jó az, vagy teljesen normális az, hogy egy tagállam esetleg most még nullát ír be, tehát még nem fogad be senkit. Aztán az ideiglenes és az állandó mechanizmus közötti kapcsolatra is vonatkozott egy kérdés. A két sürgősségi mechanizmus az még mindig áll, a 160 ezer ugye az egyik, a válságmechanizmust el kell még, hogy fogadják, és akkor a bizottság további javaslata majd a 78.3-as cikken alapulna. Döpré úr és mások is említették a maximális küszöböt, tehát ugye 40%-ot, hogy ennek van-e értelme, vagy sincs. Én most magyaráztam meg, hogy miért is vezettük ezt be, ezt a küszöbértéket, mert hogyha nem lenne ilyen küszöbérték, akkor mondjuk előfordulhatna, hogy egy nap egy nagyobb tagállamból mondjuk áthelyeznénk, és aztán olyan adatokkal találnánk szembe magunkat, hogy nem lehetne áthelyezni egy kisebb tagállamba. Tehát ezért vezettük be ezt a küszöbértéket, hogy biztosan garantálni tudjuk, hogy mindig olyan helyzetben legyünk, hogy észszerűen működjön a rendszer. Remélem mindenre válaszoltam. Köszönöm, elnök úr. Igen, tulajdonképpen minden egyes kérdést megválaszolt, és nagyra becsüljük. Köszönöm szépen, hogy megpróbálta a rövid idő alatt ezt megtenni. Akkor rátérünk az elnökségre. Most megadom a szót, parancsoljanak. Nem kell, hogy röviden fogalmazzanak most. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit késve érkeztem egy másik tanács ülésen voltam. Nagyon sok dolgot hallottam azonban, amelyek érdekesek, amelyeket a felszólalók vetettek fel. A tanácsban az áthelyezésre vonatkozó munkák párhuzamosan folynak, a veszélyzeti mechanizmus, a végrehajtás a legnagyobb kihívás ezen két döntés létrehozása a legnagyobb kívás. Aztán gondol, dolgozunk a válságmechanizmuson, és kezdeti fázisban vagyunk. Épp, hogy elkezdtük a tárgyalásokat, a helyzet ugyanaz az Európai Parlamentben, ami a vészhelyzeti mechanizmust illeti, nagyon nehéz ezt végrehajtani, ugyanis egyik részről egy jogszabályra van szükség, és rengetegen érkeznek, 20 ezer személy akár naponta Görögországba, és el lehet képzelni, hogy nagyon nehéz működtetni a hotspotok koncepcióját. Ugyanakkor ö, Olaszországban ö, szintén hasonló helyzet, nagyon nehéz ö, ö, áthelyezni ezeket a személyeket a tagállamoknak tehát a téli időszakot kell kihasználni, hogy egy olyan eszközt tudjanak létrehozni, amely valóban jól tud működni. Egyetértek azzal a véleményel, amelyet sokan kifejezésre jutattak a felszólalók közül, azaz, hogy az európai szolidaritás próbálja mindez. Valóban erről van szó. A tagállamok tudatában vannak ennek, és Moráz úr tanulja volt annak a vitának, amely nem volt túl könnyű a tanácson belül Ugyanakkor bizonyos felszólalók kiemelték, hogy a kihívások, mert ami a másodlagos mozgást illeti az áthelyzett emberek esetében. Nos, hát nagyon sokan kerültek áthelyezésre. Azt hiszem, hogy máshol van itt a kihívás. Először az áthelyezéssel kell foglalkozni, és utána kell a másodlagos mozgások problémáját megvizsgálni. Ha az embereket megfelelően helyezik el, fogadják be az adott államban, akkor azt hiszem, hogy a másodlagos mozgások nem jelenthetnek nagy problémát az EU számára. Wikström asszony szintén felvetette Svédország kérdését, kérését. Itt már nem az érkezési ország logikáját követjük, hanem a szolidaritás logikáját a befogadó országgal, a célállomással szemben. igazat adunk önnek, Wikström asszony. Nagyon gyors válaszra van szükség erre a kérdés a Svédország kérésére. Nagyon fontos mindez azon tárgyalásokra tekintettel is, amelyek zajlanak a válságmechanizmussal kapcsolatosan. A válságmechanizmus a későbbi időszakban is fenn kell, hogy álljon, és ugye a Dublini rendszer értékelése fényében is fontos mindez, illetve a Dublini rendszer átalakításának fényében. Tehát párhuzamosan zajlanak a munkák az Európai Parlamenttel ezeken a területeken, pénteken a migrációs miniszterek politikai vitát tartanak majd a válságmechanizmusról. Ezen vita során számításba kell venni az áthely, a vészhelyzeti áthelyezési tapasztalatokat, hogy ezek jók-e vagy rosszak, de Valóban meg kell próbálni tanulni mindebből. Nagyon keményen dolgozunk a nagyobb szolidaritás elérése érdekében. Ez azonban nem könnyű, mert van itt egy aszimetria. Vannak olyan országok, amelyek a frontvonalon vannak, mások tranzitországok, szolidaritást igényelnek, és vannak célországok az áramlás iránya is változhat, attól függően, hogy a, hogyan működik a rendszer a külső határokon vagy a belső határokon, tehát az áramlás iránya is változhat egyik pillanatról a másikra. A tanácsban több fronton is próbálunk előrelépni, a külső határokat illetően is. Volt egy ülésünk vasárnap Törökországgal. A külső határokat illetően arra van szükség, hogy a rendszer működjön, belül pedig különösen az áthelyezési mechanizmusokon dolgozunk. De a miniszterek számos problémát felvetnek, amelyeket önök is felvetettek ma az együttműködést illetően. Tehát, hogyha van egyfajta bizalmi viszony, akkor a migránsok is jobban együttműködnek. De az áthelyezés egy új dolog. Tehát, hogyha kifejtik ezeknek az embereknek, akik konfliktuszónákból érkeznek, hogy fel kell szállniuk egy repülőgépre, akkor bizonyosan egyfajta bizalmatlansággal szembesülünk, tehát ezen mindenképpen dolgoznunk kell. Megfelelő befogadási kapacitásra is szükség van, ugyanis hogyha ez nem áll rendelkezésre a megérkezéskor, akkor hogyan lehet meggyőzni az embereket arról, hogy két hónapig maradjanak ott, amíg egy adott ország meghozza az adott döntést. Tehát megfelelő befogadási kapacitásra van szükség a célállomban is, célállomásban is, egyes országok gyorsan létre tudják hozni ezeket a kapacitásokat, hiszen hosszabb tapasztalatra tekintenek vissza a befogadásban, mint más országok, amelyek első alkalommal foglalkoznak áthelyezéssel vagy áttelepítéssel. És igaza van, minden országnak részt kell venni ebben, bármiféle kivétel nélkül. Végezetül, elnök úr, köszönöm. Még egy utolsó üzenetet szeretnék átadni. Számos előrelépés van Görögországban és Olaszországban szeretném átadni ezt az üzenetet, tehát most ki kell használni a téli időszakot, és jobban kell nekiindulni a következő évnek. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a tanácstól is ilyen lényegi és érdemi választ kaptunk itt a második fordulóban is. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a második témáról azt tudnám mondani, hogy Döpré úr beleegyezett, hogy egy későbbi ülésen tárgyaljuk, úgyhogy kémasszony napirendi pontját még szeretnénk tárgyalni, de akkor a másikat megköszönöm Döpré úrnak, hogy elhalaszthatjuk. Körkóp úrnak azért egy egyetlen mondatra még visszaadom a szót, kérem, hogy legyen nagyon rövid. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden uh, szólok. A arról, amit Wikström asszony mondott az információ áramlásról, mondja Szkemberi úr. Nyilván senkinek nem érdeke az embercsempészek között, hogy tájékoztassák a menekülteket az áthelyezési eljárásról, hiszen akkor nekik nem fizetnének. Úgyhogy ez a mi feladatunk, hogy az információt a menekültek számára biztosítsuk, és a bizottság is nagyon keményen dolgozik az információs stratégiáján, amelyet meg is említettek a tanácsi következtetésekben, tehát a bel- tanácsi következtetésekben, és mi is együttműködünk velük ebben a témában. Tehát tényleg az információ kulcsfontosságú. Mit lehetne jobban tenni? Dali kolléga kérdezte ezt. Hát szerintem itt most nem arról van szó, hogy valami fajta szégyenpadra kellene állítanunk azokat, akik nem jól teljesítenek, de tényleg vannak olyan elemek, amikkel lehetne javítani. Az elnökség említette, a maga a fogadás, a fogadó helyiségek is meg kell, hogy legyenek, az áthelyezésig ugye várni kell ezeknek az embereknek, a tagállamoknak is meg kell tenniük az ajánlataikat, és így tovább, tehát mind a két oldalról elmozdulásnak kell lennie. Aztán a hotspotokkal kapcsolatban, hogy ezeket kikerülik-e vagy sem, köszönöm szépen a bizottságnak ezt a pontosítást, ugyanis nem erről van szó, a hotspotok a fő belépési pontok egyébként, ahol regisztrálják az embereket, tehát ennyit akartam csak mondani. Ön itt maradt velünk úgyis még a következő napi rendi pontunkig, ezért venném el most öntől a szót. Megköszönöm Zserádnak még egyszer hogy a 28-as pont elhalasztását megengedte nekünk, és akkor így rögtön térhetünk a 29-es pontra, és még egyszer elnézést kérek, kedves Guillaume asszony, hogy csak 30 percünk maradt erre a témára. Mikrofonon kívüli megjegyzés nem értette. Jaj, elnézést, magyar az elnök úr, hát ebben a nagy hajszában Körkóp úrnak meg sem adtam a szót. Körkóp úr, hát szerintem csak formálisan kell, hogy ez valami zárszót mégis mondjak. Köszönöm a kollégák hozzászólásait, és a jelentésemben mindent megpróbálok majd tükrözni, ami elhangzott. Köszönöm. Elnök úr, hát azt hiszem ez fantasztikus, köszönöm szépen, és elnézést kérek Timothy tőled. Ebben a nagy kapkodásban már az előadót is kihagyom itt a hozzászólók sorából. Nos tehát kollégák, most éppen egyébként Guillaume asszonytól kértem elnézést, amiért az ő idejét lerövidítjük. Ez is egy nagyon fontos napi rendi pont, és már csak 30 percünk marad rá. Itt arról van szó, hogy a biztonságosnak ítélt származási országok közös listáját hozzuk létre az Európai Unióban, és Először is Szilvi kap szót a bevezetőjéhez, és utána pedig az EASO, majd a bizottság következik. Szilvi. Köszönöm, nagyon rövid leszek. No, fontos ez a téma, a kollégámnak is sok jó van. Timothy úr már eltávozott, de ahogyan elmondta, itt egy csomagról van szó, a tanács együtt dolgozunk, meg is adom, át is adom majd a szót, és köszönöm a munkát. E, mondta ön, hogy a biztos származási országok listája logikus meghosszabbítása a menedékügyi eljárásról szóló irányelvnek. Nos, itt a biztos származási ország amire majd visszatérek, azt hiszem mindenki osztja ugyanezt a koncepciót, tehát a biztos származási ország egy olyan ország, ahol demokratikus rendszer létezik, megbízható rendszer, egy olyan ahol nincs üldözés, nincs kínzás, nincs embertelen bánásmód, nincs erőszak és fegyveres konfliktus. Az irányel szerint a menedékkérő, aki biztonságos származási országból jön, az biztonságban van, legalább ilyennek minősül, és nincs szüksége nemzetközi védelemre. A cél tehát az, hogy fellépjünk a visszaélés, vagy nem megfelelő felhasználás ellen a menedék kérő eljárást illetően. A biztos származási országnak való kijelölés egy nagyon fontos téma azon ország szemére, amely érintett ebben, hiszen ez meggyorsíthatja a biztonságos származási országok hon polgárainak vizsgálatát, Ugyanakkor nagyon fontos kihívás ez a menedékkérők számára is. Hát azt is szeretném pontosítani, hogy a biztonságos jelleg az adott országnak nem jelent akadályt a menedékkérelemmel szemben, hiszen minden egyes kérelmet egyénileg kell elbírálni. Tehát mindenki benyújthat menedékkérelmet, akár a biztos származási ország honpolgára is, minden esetben egyedileg bírálják el ezeket. Az eljárási irányelv csak azt a lehetőséget fogalmazza meg, hogy nemzeti listát állítsunk össze. Az eredeti elképzelésben az volt a cél, hogy egyfajta harmonizáló hatás jön létre, és egy európai lista alakuljon ki. A tárgyalások során ezt félretették ezt a megoldást, most csak a nemzeti listák léteznek, és az átdolgozás során az eljárási irányelv lehetővé tette, hogy jobb keretek közé helyezzük a biztonságos szervezési ország koncepcióját. Nos, itt különböző diplomáciai kívások is felmerülnek. A tagállamok egy része nem volt képes kidolgozni a biztonságos szervezési országok listáját. Jelenleg vannak nemzeti országok 12 uniós országban. Nagyon eltérő a gyakorlat, és gyakran következetlen az érintett országok számos esetében, hiszen van, hogy egy, van, hogy 16, vagy akár 26 ország szerepel ezen a listán, nagyon eltér a gyakorlat is, egyes országok olyan országokat is biztonságosnak minősítenek, mint USA, Ausztrália, Kanada vagy akár Japán, mások pedig hasznos listákat állítottak össze, csupán olyan származási országokkal, ahonnan a meredékkérők származnak és a helyzetek értékelése is eltér a biztonságos származási országot illetően. Egyesek Gánát biztonságos származási országnak minősítik, mások pedig csak a férfiak számára minősítik ezt az országot biztonságosnak. Belgium például Albániát levette a biztonságos származási országok listájáról, Koszovónak ugyanakkor helyet adott ezen a listán, a franciák viszont néhány héttel azelőtt pontosan fordított következtetésre jutottak. Albániát a biztonságos szervezési országok listán tartják, Koszovot levették arról. A bizottság jogalkotási javaslatát illetően hét ország szerepel tehát ezen a listán, Albánia, Bosznia, Hercegovina, Macedónia, volt Jugoszláv köztársaság, Koszovó, Montenegro, Szerbia és Törökország. Az utolsó megjegyzésem négy területen kell előrelépni a jövőben kollégáinkkal és az összes érintett szereplővel. Először is, ahogyan az imént említettem, van némi zűrzavar a biztonságos származási ország koncepcióját, illetően ezen tehát dolgozni kell. Az Európai Parlament sajtó közleményében az szerepel, hogy biztonságos harmadik származási országok, nem ez a koncepció, tehát ezen még dolgozni kell, hogy mindenki ugyanabban a szellemben munkálkodjék. Aztán a második munkaterület a nemzeti és az európai közös lista összefüggései. Vannak tehát jelentős eltérések, mit is várhatunk a harmonizációs hatástól a bizottság javaslata nyomán. Ez a harmonizációs hatás hogyan erősíthető? Ezek fontos kérdések. Mi történik hogyha egy országot levesznek az európai listáról, akkor az országok visszatehetik a nemzeti listára, és ha igen, akkor milyen feltétellel. A harmadik kérdéskör, vagy nehézségek köre az értékelési módszer, hogy mit ö, tekintünk biztonságos származási országnak. Tehát itt ellenőrizni kell, hogy egy adott ország teljesíti a biztonságos származási országgal szemben támasztott követelményeket. A bizottság reméltek pontosítja, hogy milyen módon végezték ezt az értékelő munkát, milyen forrásokat használtak ehhez, és meg kell hallgatni a támogató irodát az adott országok helyzetének értékeléséről, ugyanakkor azt is, hogy milyen módszertant használtak ezen értékeléshez a jövőben is nagyon hasznos lehet, hogy ha megnézzük, hogy ez a lista mennyiben egyeztethető össze az alapvető jogokkal végezetül, az utolsó kérdéskör, az elfogadó, elfogadás eljárásáról, hogyan és ki vonódik be, mint illetékes hatóság a felülvizsgálatba vagy a kidolgozásba. Csak a bizottság vizsgálhatja meg az adott országokat, vagy a tagállamok is javasolhatják a lista módosítását. Tehát itt a gyorsaság is felmerül ezen eljárást illetően. Ezek tehát az első gondolataim, és most várom a kollégák hozzászólásait. Thank you very much, Sylvie. It is extremely annoying to compress. Köszönöm szépen, Szilvi. Nagyon bosszantó az, hogy egy ilyen fontos kérdést 30 percbe kell belesűríteni, de megvan ennek a javaslatnak a formája nagyjából. Örülök, hogy rendre tűztünk. Éjszó részéről rövid reakcióra megadom a szót. And then we'll take the fundamental és utána az alapjogi ügynökség kap szót. Okay, thank you, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két tényel szolgálnék. Hogyha megnézzük az adatokat, ugye a Nyugat-Balkán esetében azt látjuk, hogy a kérelmezők száma, a nemzetközi védelem kérelmezők száma fokozatosan növekedett 2008 óta, és januártól októberig terjedő időszakban 183 ez, ezren jöttek a Nyugat-Balkán térségéből. Tavaly körülbelül 100 ezren. Mit jelent ez? Az említett időszakban a kérelmezők kérelmezők 17%-a Nyugat-Balkánról érkezett Európába. Hogyha megnézzük a származási országokat, akkor láthatjuk, hogy az Európai Unióban menekült jogot kérők esetében a nyugat-balkáni térség negyedik, helyzet, negyedik helyen szerepel, hogyha januártól októberig tart, tartó időszakot nézzük meg, akkor a nyugat-balkáni térség a második helyen van. A elsősorban Németországba kívánnak menni ezek az emberek, ahogyan látható. Főleg albánok és koszovóiak érkeztek. Hogyha megnézzük az elismerési rátát, ez kb. 2 tehát nagyon alacsony a nyugat-balkáni állampolgárok esetében. All of them have a recognition rate of below 5%. És minden nyugat-balkáni ország esetében az elismerési arány az kb. 5%, illetve az a legmagasabb. Miért kell másképp kezelni a nyugat-balkáni országokat, vagy biztonságos országként? Először is a méret, ö, méret miatt, Hogyha megnézzük az ismételt kérelmeket, akkor az első helyen szerepelnek, és az elismerési ráta pedig ugye nagyon alacsony, ahogy mondtam. Az EASO részéről több workshopot szervezünk, és összehasonlító elemzést készítünk a push és pull tényezőkről, ezeket megtalálják a weblapunkon. Hogyha megnézzük a push tényezőket, a push faktorokat, akkor azt látjuk, hogy nincs üldözés, nincs vészhelyzet, inkább a jobb jövő perspektívájának hiánya, illetve a szociális és egészségügyi rendszer hiányosságai miatt áramlanak innen az emberek Európába. Vannak ö, problémák ezeken a területen. Ö, Albániában, illetve az LGBT közösség elleni erőszak és probléma, ezeket elismerjük. Ha megnézzük a pull faktorokat, ezek főleg gazdasági jellegűek, illetve a menekültügyi rendszerhez kapcsolódó tényezők és a juttatások számítanak ide. Aztán a visszatérítési csomagok, illetve az egészségügyi ellátások, ez is mind ide tartozik. Aztán, ami a diaszporákat illeti, illetve a földrajzi közelséget, ezek is nagyon fontos tényezők, ezeket is figyelembe kell venni. Rendben, akkor megpróbálom lezárni a felszólalásomat. A tagállamok jó pár intézkedést hoztak a menekült áramlat kezelésére, az eljárási időt csökkentették, csökkentették a juttatásokat a menekültügyi rendszerben, illetve információs kampányokat folytattak ezekben az országokban. Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök. És most megadom a szót Szilvesztri úrnak. Alapjogi ügynökség. Thank you very much. Köszönöm. Először egy általános megjegyzést tennék, az alapjogi ügynökség is üdvözli a kezdeményezéseket, az olyan kezdeményezéseket, amelyek az erőforrásokat eltérítik a jól láthatóan megalapozatlan kérelmektől, de azért az alapjogi kartával összhangban kell, hogy legyünk. Az elkövetkezendő néhány percben szeretnék egy-két gondolatot megosztani önökkel, amely talán könnyítheti a munkájukat, így könnyebben tudják majd a javaslatot értékelni alapjogi szempontból. Kérem, hogy térjünk rá a prezentációra, a következő diára. Van több dolog is, amit meg kell vizsgálni, akkor, hogyha az alapjogi hatásokkal szeretnénk tisztában lenni. Először is a jogok tartalma és jellege, van-e lehetőség korlátozásokra, ha igen, akkor milyenekre? És a karta feltételei teljesülnek-e vagy sem? Az arányosság a fontos, és kérem, hogy térjünk rá a következő diára. Három lépése van az arányosság tesztjének. Az első az intézkedés, elérje a célt, van erre szükség, és arányos-e vagy sem vannak-e kevésbé intrúzív intézkedések. Milyen jogokra hat ki ez a javaslat? Két csoportja van ezeknek a jogoknak, két nagy kategória. Először is az abszolút jogok, másfelől ez például a non-reforma tiltása, a kollektív kitiltás tilalma, és aztán vannak olyan jogok, ahol van derogáció, el lehet térni, aztán van a hatékony jogorvoslat joga, a szabadsághoz való jogot is szeretném volna kihangsúlyozni, illetve a gyermekek jogait. Az abszolút jogokra vonatkozóan van egy diám, és a kollektív kitétásra vonatkozóan is. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a menedékéremet benyújtó biztonságos országba érkezzen, az eljárásnak pedig tisztességes és világos, fair eljárást kell követnie, és ebbe az eljárásba bele kell tartoznia annak, hogy meghallgatták a menedékkérelem benyújtóját. Ez igaz egyébként a határokon benyújtott kérelmekre, illetve a tengeren is, és ha megnézzük az alapelveket, akkor azt látjuk, hogy az első alapelv, amelyet ez a javaslat érint, ez a diszkriminációmentesség elve. Először is nem lehet közvetlen diszkrimináció a származási ország alapján, másfelől, és erre is gondolni kell, nem lehet közvetett diszkrimináció, nem lehet semmifajta közvetett hatás, ami a biztonságos származási ország miatt bekövetkezhet. Az ELZO kollégája például említette az LGBT közösség tagjait a nyugat-balkáni térségben. Tehát erre is oda kell figyelni. A cél legitim, az igaz, de mire lenne szükség? Erre a kérdésre válaszolunk a következő dián. Megnézzük, hogy a korlátozások, vagy hogy a diszkriminációmentesség elvének egy picit enyhébb alkalmazása indokolta vagy sem. Tehát megnézzük, hogy az intézkedés megfelelő-e vagy sem. Támogatni fogja -e ez a közös eljárások létrehozását, ami a szerződésekben megfogalmazott egyik cél, hogyha ezek a nemzeti listák megmaradnak a biztonságos származási országokról. És vajon ez segíti-e a megalapozatlan kérelmek gyorsabb feldolgozását? Vegyék azt is figyelembe, hogy azért vannak itt eljárás jogi garanciák, amelyeket tiszteletben kell tartani. Az, hogy szükséges-e vagy sem, erre a kérdésre úgy tudunk válaszolni, hogyha megnézzük, hogy vannak-e más intézkedések, amelyek ugyanezt a célt elérik. Lehet, hogy talán más frontokon való fellépéssel ugyanezt az eredményt lehetne elérni. Végül pedig az arányosság tesztje, vizsgálata. Itt fontos azt bemutatni, hogy a listán szereplő valamennyi ország esetében az elismerési ráta annyira alacsony, hogy ez indokolja azt, hogy az érintett országot fölvették a listára de ettől függetlenül az érintett kategóriák, csoportok esetében csökkenteni kell a kockázatot, akik kockázatonak vannak kitéve a nemzeti kisebbségek, illetve az LGBT közösség tagjai. Az utolsó két diát kérem, a hatékony jogorvoslatokat láthatják itt. Itt csak annyit, szeretném elma, annyit szeretnék elmondani, hogy a biztonságos származási országból érkezett menedékkérő kérelmének feldolgozásánál a felfüggesztő hatással bíró szempontokat lehet figyelembe venni. Az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogát kell megnézni, hogy a hármas cikk esetében milyen jogorvoslatok vannak, mikor nem kell kiigazítást tenni a menekültügyi eljárás irányelvhez, annak érdekében, hogy a követelményeknek megfeleljünk a Strasburgi Bíróság esetjoga alapján. Végül pedig még két jogot szeretnék felsorolni, amelyeket érinthet ez. A szabadsághoz való jog az egyik, és a gyermek jogai a másik szempont. Az irányelv konkrét szabályokat ír elő arra az esetre, hogyha a kérelem benyújtója biztonságos származási országból érkezik. Fontos tehát megvizsgálni, hogy az EU szintű lista létrehozásával mi lesz mindenek a hatása a gyermekekre, különösképpen a kísérő nélkül érkező kiskorúakra, illetve hogy a határok vonatkozóan milyen szabályok érvényesek. Zárásként pedig talán még az utolsó diát megmutatnám, itt vannak a javaslataink, ajánlásaink. Az alapjogi ügynökség szempontjából az a fontos, hogy a javaslat alapjogi szempontból milyen, tehát átfogó és részletes értékelés legyen, ez az értékelés legyen átlátható és hozzáférhető másoknak is a jövőben. Harmadsorban pedig, hogy minden egyes esetben egyéni indoklást kell adni, tehát minden egyes ilyen ország esetében, és milyen közvetlen hatásai vannak a biztonságos harmadik országok EU-s listájának a bizonyos nemzeti kisebbségek, illetve LGBT csoportok helyzetére ezekben az országokban, hogy milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni azt a kockázatot, hogy diszkriminációt szenvednek el ezek a csoportok. Köszönöm szépen Szilvesztrini úr, mondja az elnök, hogy eljött hozzánk, megköszönöm az EASO képviselőjének is, és azt is megköszönöm önöknek, hogy ennyire tömören fogalmaztak, mindannyian rohanunk. Kedves kollégák, szó szerint négy percünk van. Elnézést kérek előre is a tolmácsoktól, hogyha egy picit túlmegyünk az időn, mert egyes képviselők nagyon türelmesen vártak arra a lehetőségre, hogy feltehessék a kérdéseiket. Mindenkinek nagyon röviden kell fogalmazni, mert különben nem lesz idő a kérdés valamennyi kérdése. Darti kollégával fogom kezdeni. Ha valaki nem kíván szólni, akkor nyugodtan jelezze. Egy percet be tudnak tartani? Jó, akkor Dáti asszony, Döpré úr és Anderson asszony, parancsoljanak, Dáti asszony. Köszönöm, elnök úr. Nos, itt a e, terrorista fenyegetés pári merényletek után nem e, feledkezhetünk meg nagyobb kívásokról sem, mint a migrációs válság, és éppen ezért egy részletes vitát kell lefolytatni, és el kell kerülni, hogy összekeverjük a dolgokat, ami esetleg megakadályozhatna a biztonságos származási országok listájára vonatkozó szabályozás elfogadását. Jean-Claude Juncker terjesztette be ezt a javaslatot, hogy egy közös európai lista jöjjön létre ezen a területen. Tehát ez egy fontos javaslat, nem képezi vita tárgyát, inkább a kritériumok, hogy mi alapján határozzuk meg a biztonságos származási országot. Vannak olyan országok, amelyek már is kérdéseket vetnek fel, mint például Törökország Ugye az európai menedékérő iroda is nagyon fontos szerepet játszik ezen biztonságos származási országok listának kialakításában. Nagyon fontos tehát ez a téma, és itt van előttünk a munkáink ütemterve, és köszönöm. Zsereld Depré következik. Nagyon gyorsan, elnök úr, tehát itt én három ö, problémát látok főként. Az első az eljárás, hogy valamelyik ország felkerüljön a listára, és az eljárás, ami a levételt irányozza elő. Aztán itt van a nemzeti listák jelenléte, a harmadik pedig a bizottság jelenlegi javaslata, amely szerint Törökországot tegyük fel erre a listára. Nos, ez a mi körünkben vonakodást vált ki, még pedig elég erős vonakodást. Aztán a második dolog, hogyha egy adott ország biztonságos, akkor annak vannak következményei, meggyorsítja az eljárást, de úgy véljük, hogy ez a meggyorsítás számos módosítást tesz szükséges a jellegi mechanizmuson, már ami az eljárás hosszát illeti például, azt hiszem, hogy le is járt az időm, de különleges figyelmet szentelünk azon kérdéseknek, amelyeket az alapvető jogok ügynöksége képviselői felvetett. Köszönöm szépen, Martina. Anderson kapja meg az a GUE részéről. Megpróbálom én is rövidre fogni a hozzászólásomat. Nagyon aggódom az értékelési módszerek miatt és az elhangzottakat én is támogatom, tehát aggódom Törökország esete miatt. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen kritériumok alapján határozzuk meg, hogy egy ország rajta van-e ezen a listán, tehát nincsen fegyveres konfliktus többek között, és Erdogán úrtól azt hallottuk nemrégében, hogy Törökország a béke folyamatot megakasztja a kurdok esetében. Nos, hát nem tudom, hogy így hogy lehet ezt az országot biztonságosnak nevezni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jean Lambert, who's the shadow in the... Jean Lambert. Helyett Valero asszony a zöldek nevében. Eh- Köszönöm. Szintén rövidre fogom az a véleményünk, hogy nem is beszéltünk valójában biztonságos országokról. Például Törökország esetét már felvetették, hát ez egy különleges eset. 24%-a, akik onnan származok menekültként került elismerésre, hát ez már is egy figyelemre méltó adat. És itt nem lehet politikai mércét kialakítani, a helyzetet valósan kell megítélni, nem lehet politikailag motivált a helyzet megítélése. Aztán itt van a szubszidiaritás kérdésköre, a nemzeti listák vonatkozásában van itt egyfajta hierarchia, ugyanolyan értelmezésre lenne itt szükség, hiszen vannak olyan országok, illetve az egyes országok különbözőképpen értelmezik a biztonság koncepcióját, tehát különféle, különféle szemszögből tekintenek erre a helyzetre, minden országban máshogyan. Ezeket a kritériumokat előzetesen kell tisztázni. Le Breton úr következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, nagyon fontos ez a téma hiszen eh, itt az EU-ból való visszaküldést favorizáljuk a szabályos helyzetben lévő migránsoknál. A rendszerünk nem hatékony, hiszen kevesebb, mint 40%-át küldik vissza bejött, bevándorlóknak, tehát 300 szemét éven, 300 ezer embert évente. Nos, itt eh, hét ország szerepel ezen a listán, ez nagyon kevés, eh, a Balkán országok és Törökország, ez a két fő migrációs forrás örvendetes, tehát hogy a világ ezen két régiója szerepel a biztonságos országok listáján. De miért csak hét ország szerepel ezen? Bizonyos nemzeti országok, például Franciaország 16 országot javasol, Nagy-Britannia 26-ot, és a francia listán vannak biztonságos országok, mint India és Szenegál. Ez egy plusz problémát Hát, Tehát miért korlátozódunk mi? Csak hét országra ezen el kell gondolkodni, és itt van az utolsó probléma. Az, hogy ez a lista a nemzeti listákkal együtt létezik majd a jövőben. 12 nemzeti lista van, és remélhetőleg tiszteletben tartjuk az országok szuverenitását, és lehetővé tesszük az együttes létezést az európai, illetve a nemzeti listák tekintetében. Köszönöm. Thank you very much to the interpreters. Megköszönöm a tolmácsoknak, és az utolsó hozzászólónk Birgit Zippel. Thank you, Chair. Very shortly. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Beszéltünk arról, hogy mik a feltételek, milyen, milyen feltételek alapján sorolunk egy országot a biztonságos harmadik országok közé, biztonságos a mi állampolgáraink számára, ez fontos tudni. De úgy tűnik, hogy ezen feltételeken kívül azért vannak itt politikai döntések. Tulajdonképpen a politikai döntés áll a mögött, hogy egyáltalán legyen-e ilyen lista vagy sem, illetve hogy egy ország szerepeljen -e ezen a listán vagy sem. Mindez tehát politikai döntéstől függ, és hogyha megnézem a bizottság javaslatát, akkor ennek is bizony politikai háttere van, emögött is ezt látom, és kollégáim közül néhányan már mondták ezt. Van itt két olyan ország, ahonnan rengeteg menekült érkezik. Remélem, hogy nem ez a, annak az oka, hogy ezt a két országot fölvették a listára, és remélem, hogy nem akarnak több országot ugyanabba a kategóriába sorolni, és azt mondani, hogy ó, ezek egyformák. Mindenki a Nyugat-Balkánt emlegeti, minthogyha az összes ország a Nyugat-Balkáni régióban ugyanolyan lenne, ugyanolyan körülményeket nyújtana, és ez egyszerűen nem igaz. Még egy mondatot hadd mondjak Juncker úr felé. Azt mondta, hogy ezek az országok teljesen nyilvánvalóan kétség kívül biztonságos származási országnak minősülnek, azért, mert egész egyszerűen az Európai Uniós csatlakozáshoz tagjelölt országok. Hát elnézést kérek. Az, hogy valamelyen ország tagjelölt ország, az nem jelenti azt, hogy a kopenhágai kritériumoknak megfelel. Hogyha megfelelne a kopenhágai kritériumoknak, ez Juncker úr érvelése szerint, akkor akár holnap tagállamok tag lehetnének ezekből az országokból. Úgyhogy kérem, legyünk óvatosak ennek a használatával, hogy jó, persze a tagjelölt országok biztonságos országok, mert nem jelenti ez azt, hogy megfelelnek a kopenhágai kritériumoknak, és ne soroljunk minden országot erre a listára, ne zsupoljuk őket egybe, döntsük el, hogy egyenként, hogy biztonságosak-e ezek, és valaki az én hazámból mondjuk oda visszatéríthető vagy sem. Hogyha megvan a megfelelő technológia, megvan megfelelő személyzet, hogy döntsön egy kérelemről, és oda jutnak, hogy nincsen a kérelem benyújtásának semmilyen oka, akkor az elegendő, tehát nagyon óvatosan döntsünk erről a listáról, illetve arról, hogy mi van rajta és mi nincs. Visszatérünk az előadóhoz, Szilvihez. Gyorsan, hiszen a nagy tendenciák itt már dolgoznak, különösen a kritériumokat illetően, illetve azt a módot illetően, hogy itt a két féle lista együtt létezhessék. Azt hiszem, hogy ebben a keretben kiegészítő szakértelemre van szükség. Azt hiszem, hogy ez pontosítja majd a döntésünket, és nagyon hasznos lesz. Thank you to colleagues for their patience in this. Megköszönöm Szilvinek, és megköszönöm a kollégáknak a türelmet. Megköszönöm az előadónak is, hogy ezt összefoglalta, és megköszönöm Döpré úrnak is, hogy elfogadta a saját pontjának az elhalasztását. A következő napi rendünk élére fogjuk ezt föltenni. A következő ülésünk december 7-én lesz. Köszönöm. Köszönöm.